Okay, colleagues. Hölgyeim és uraim, elég sűrű a délutánunk. <clears throat> Kallas biztos urat hallgatjuk meg először. A félidős áttekintéssel kapcsolatban, és aztán a program többi része nagyon szigorúnak kell lennem a időméréssel, senki se sértődjön meg, tehát minden további nélkül Kalasz biztos úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt tagok, nagy örömmel mutatom be a fél idős ten tíre tenti <clears throat> büdzsére vonatkozó áttekintést, és ez az áttekintés részletesen bemutatja, hogy hol is állunk ma, különösképpen arról is beszámolok, hogy a transeurópai hálózat hogyan áll. Ahogy már a koordinátoroktól megtudtam, akik bizonyos fokig felemás helyzetben vannak, nos, because a államok bizonyos fokig megtesznek mindent, hogy a transeurópai hálózatot létrehozzák a szűkös anyagiak ellenére, de hát sajnos azért le lassult <clears throat> az előrehaladás, mert hiszen elég sok projekt hatalmas beruházásokat követel. Tehát azt látjuk, hogy különböző nemzeti szekciókat látunk, amelyek így vagy úgy állnak, pedig ezeknek a bevégzése rendkívül fontos Európa gazdasági kiemelkedésének elősegítése, gondjuk a Madrid Lisszaboni vagy a Brenner alagúton át futó szakaszokra gondolok. Az ERTMS programok Olaszországban, Hollandiában, Ausztriában és Dániában jól haladnak, de nehéz nehézségekkel találkozunk Németországban és más országokban, és ez elejét veszi annak, hogy egy teljesen interoperabilis és funkcionális közlekedési hálózatot találjunk. Azért én optimista vagyok, mert 2010-ben különféle határokon átnyúló szekciókat láttunk megvalósulni például Liège és Aachen között, vagy pedig a Strasbourg és Kél közötti vonati, vasúti híd megnyitása, és a Perpignan Figueras szekció, ugye Spanyolország és Franciaország között. A Tenti költségvetés a legnehezebb átnyúló ö, ö, interoperabilitáshoz szükséges átjárókra koncentrál. 92 projektet választottunk ki a több éves ö, tervemben, mert 2007-től 2013-ig tart ez a periódus 5, egész, több, mint, több mint 5 milliárdot költünk el ezekre, a több mint 8 milliárdos teljesből. Összesen képpen 32,6 milliárd a teljes programköltség. További 78 projekt készülőben van, és 2013 után valósul meg. A program mód külső és belső szakértők alaposan elemezték, és ez képezi az alapját az önök kezében lévő jelentésnek. És ezben azt látjuk, hogy szigorúan menedzseljük a programot, de azért segítünk ott, ahol szükséges. A 2013-ra megcélzett, megcélzott ö, ö, projektek csak egy része valósul meg, 30 és a 2013-ig szóló büdzsének csak a 70%-a sikerül elköltése, 30% még fennmarad. Ez nem túl jó módja a költségvetés menedzselésének, éppen ezért meg, még két évig meg hosszabbítjuk ezt a periódust 2015-ig, de ez a meghosszabbítás na, ö, politikai, technikai és, eh, és pénzügyi eh, megszorításokkal jár, és így 29 további projektet tudunk megvalósítani, és akkor már csak a költségvetés 6%-a magyar marad elköltetlenül, de az így megmaradt pénzeket a TENTI programot reinjektálnak a 2011-12-es, illetve további, további büdzsékre, és egyébként az úgynevezett automatikus cut-off klauzulát ö, alkalmazni fogják. A 20 szóló ö, költségvetést, tehát önök elé fogjuk letenni <clears throat> az elszámoltathatóság, illetve a <clears throat> átláthatóság jegy, jegyében. A TEN Tire vonatkozó pénzeket a lehető legjobb módon kívánjuk felhasználni, és a életképten projekteket nem fogjuk tovább támogatni. Ahogy már elmondtam, amikor határidőmódosítást adunk, akkor nagyon szigorú garanciákat kell kapnunk arra, hogy ezek hatékonyak lesznek, egyébként reallokáljuk a pénzeket. A 8 milliárd tentis büdzséből csak 10,5% nem lett elköltve, és ez nagy különbség egyéb EU-s projektekhez képest, tehát mindent elkövetünk, hogy a financiális kereteket megerősítsük, és a politikai tehát a második konzultációs dokumentum májusban került ki, és Szaragoszában a konferencián került be, felolvasásra. Körülbelül 50, szá, 50 ö, hozzászólást kaptunk különféle szervezetektől, értintett felekről, lokális, regionális projektekkel kapcsolatban, és majd ennek a konzultációnak az eredményeit is bemutatom, és me, öm, önök elé tárom a metodológiát, a tenti revízió, revízió metodológiáját, és egy új, 2011 tavaszán egy új irányelv kötetet is elkészítünk erre vonatkozólag. A tenti ö, elsősorban az intermodalitás, interoperabilitás, illetve a határátkelő helyeken tapasztalható ö, szűk keresztmetszeteket kívánja feloldani. Nagyon fontos, hogy ez egy koherens elemzésre épüljön ez az egész megvalósítási program. Azzal folytat továbbra is elkötelezem magam a szoros együttműködés mellett, és még az év elején tájékoztatom önöket az azóta bekövetkezett fejleményekről, változásokról. Köszönöm szépen! Nagyon köszönjük ezt a beszámolót. Most a koordinátorokhoz fordulok, hogy megpróbálom kiszámítani a, a felszólalási idő kereteket, A koordinátorok három percet kapnak. Matthias, Gross úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és biztos úr. Először is nagyon köszönjük az ön munkáját. Nagyon érdekes dokumentumot tárt elénk, és a mondandója például néhány módosítóval nagyon jó alapot szolgál a jövőbeni munkához. Már évek óta ismeretes ez a probléma, a hogy ugye mik a prioritások, nincsenek meg a pénzalapok, ezért megszorításokra van szükség. Tehát ezt elég gyakran hallottuk. Uh, ezek azok a kritériumok, amelyekről szó van, és, és így eh, talán, mivel a meglévő prioritásokhoz sem tudjuk tartani magunkat, újabb prioritásokra egyszerűen nincs módunk, nincs lehetőségünk. Nem tudom, hogy európai szinten az összes kijelölt projektek egyáltalában teljesíteni tudjuk-e. Talán kevesebb prioritásokra lenne szükség, azokra kéne koncentrálnunk, aho- ahová megvan a pénz is, és ami a határidő módosításokat illeti, ahogy ön is mondta, a két éves plusz időszakhoz nagyon szigorú feltételek csatlakoznak, amely még például be sem indult, az a projekt eh, biztos, hogy nem lesz kész két év múlva, tehát ezek eleve eh, kiszóródnak a számításból, kiesnek a számításból. Na most eh, arról is volt szó, hogy mi van a fel nem használt pénzekkel, hogy azokat nem fogják valahol parkoltatni, dologtalanul. Azt hiszem, hogy a hogy a közeljövőben elsősorban határokon átnyúló projektekre kell koncentrálni, és fel kell oldani a szűk keresztmetszeteket. Ezen felül egy kohézió, egy, egy koherensebb politikára van szükség, és a többi érintett DG-kkel, például a regionális politikai, illetve a környezetvédelmi főigazgatóságokkal is együtt kell működni, illetve a különféle szakbizottságok is dolgozzanak együtt, hogy konzisztensebbé, egyöntetűbbé tegyük ezt az egész projektet. Akkor ne felejtsük el, hogy a kohéziós alapokból finanszírozzuk ezeket, sok projekt, sok régiót ölel fel, tehát nagyon oda kell figyelni ezekre a projektekre, a szakbizottsági szinten is, és a Köszönjük szépen a konstruktív eh, beszámolót. Köszönöm szépen, Gross úr. Alkadráj úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az értékelése arra mutat, hogy eh, nagyon komoly módon kell megközelítenünk a tentét, és nagyon érvényes konklúziókat kell levonnunk. A probléma ugye az, hogy mint látjuk, hogy nagy késedelmek vannak, a projektek 35%-a nem ott tart, ahol kellene, tehát lemaradásban, késésben van. Többféle ok, oka van ennek, azt is tudjuk. Azonban hát oda kell hatnunk, hogy ez ne így legyen. Az ön javaslata, hogy több projektnek plusz két évet adjunk, és a fel nem használt pénzeket újra allokáljuk. Ez egy nagyon jó megközelítés, mert hiszen nem akarjuk, hogy elveszenek ezek a pénzek. Talán feltenném azt a kérdést, hogy milyen prioritásokra gondol, és hogy hova lehetne átcsoportosítani a felszabadult pénzeket, és megerősíti azt, hogy azok a projektek, amelyek bizonyos helyzetben vannak, be fognak kerülni új, az új prioritások közé, és tenti támogatást kapnak, pontosabban a több éves tervből támogatást kapnak. Az elkövetkezendő hónapokban megvitatjuk a prioritásokat, egy listát állítunk föl, ezekből kreatív gondolkodásra van szükség, hogy ezt a korlátozott, de rendelkezésre álló pénzeszközöket hogyan használjuk fel, a strukturális alap, alapokból és egyéb alapokból hogyan lehetne átirányítani hasznosabb beruházások irányába. És a koordináció is alapvetően fontos. Ha az európai hozzáadott értéket akarunk termelni, akkor Európának koordinációra van szüksége a menedzsment és az erőforrások terén is. Minden jót kívánok, sikert, sikeres munkát kívánok, és szeretnénk mindebben eh, ré, eh, eh, részt venni, és a bizottságunk minden jót kívánunk. Meissner asszony, köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen ezt a dokumentumot. Azt hiszem ugyanúgy kommentáljuk, hiszen olyan, annyira hasonlóak, azonosak a problémák. Ugye ön azt mondja, hogy egy liberalizált össze-európai rendszert szeretne létrehozni, azonban több akadálya van ennek, és ezért ez még messze van a meg valósítani. Vannak fizikai és egyéb katonai okok miatti szűk keresztmetszetek Németországban és máshol is. Igen, Szaragosza is szóba, szóba került, és az a kérdés, hogy hogyan tudjuk továbbfejleszteni a vasúti piacot, hogyan tudunk további finanszírozási alapokat kapni, hogyan tudjuk eh, finanszírozni a projekteket, és az én kérdésem az az, ugye ön elmondta helyesen, hogy a további finanszírozás az politikai és egyéb katonai és anyagi kondíciókkal adjuk csak meg, tehát bizonyos kritériumokat teljesíteni kell. Mely, mely politikai kritériumokra gondol? Hogy például, ha egy adott ország nem áll ki egy adott projekt mellett, mondván, hogy egyszerűen nincsenek meg hozzá az anyagi lehetőségei, vagy vegyük Litvániát, vagy Lengyelországot, Lettországot, pillanatnyilag hát csak egy helyben toporognak, és Görögországgal kapcsolatban is hasonló problémák vannak. Bizonyos régióban pénzhiány miatt nincs vasúti közlekedés. Most azt mondjuk-e, hogy egész Európát le akarjuk fedni, vasúti hálózat. És mi van, ha az adott ország nem képes ezt finanszírozni, akkor mi fogjuk helyettük finanszírozni? Vagy azt mondja, hogy politikai kondíciók azt jelentik, hogy mi nem fogjuk finanszírozni, ha csak maga az ország be nem száll keményen a munkába. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt halljuk, hogy először gondolkozik el a biztos úr azon, hogy miért nem értük el a céljainkat. Nagyon fontos föltenni ezt a kérdést, hogy vajon miért? Akkor adjuk oda a pénzt, hogyha mondjuk valaki vállalja, hogy két perc alatt, vagy két év alatt el tudja végezni a kijelölt munkát. Az előttem szóló a határokon átnyúló, illetve a szűk keresztmetszetet jelentő szakaszokra helyezte a hangsúlyt, de ha ezekről sikerült végre ezekre megoldást találni, akkor utána tovább kell lépnünk. Németországban ezt a türingiai erdőn keresztül vezető utat, e, erre költöttük a pénzünk 50 százalékát, és közben ott van még egy csomó más ö, szűk keresztmetszet, ott van München, stb. stb. Tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy hol tűnik el a pénz, és hogyha csak a szűk keresztmetszetre koncentrálunk, akkor mi lesz a, a, a, a többi része? Tehát mi lesz ezeknek a hálózatoknak a többi részével? Ott van a Torino, Lyon, útszakasz például, és erre egyáltalán nem jut pénz. Tehát ha csak ezekre a szűk keresztmetszetekre koncentrálunk, és csak Olaszországra, akkor mit fogunk mondani? Ott van jó például a messzinai híd. Ez nagyon jó, hogyha ezt megépítjük, de akkor utána nem lesz pénz arra, hogy mondjuk egy elkerülő alagutat építsünk máshol. Nem lehet azt mondani, hogy nincs pénzünk, és meg kell uh, takarítanunk egy kis pénzt. Most el kell dönteni, hogy segítünk az olaszoknak, vagy nem segítünk az olaszoknak. És még van egy, egy csomó más példa is. A jelentésünkben, a Lichtenberger jelentésben már a parlamentben korábban is kimondtuk azt, hogy meg kell szabadulnunk a szűk keresztmetszetektől. Ez az első feladat, és utána tudjuk tovább építeni a hálózatokat. Következő pont. A Torino, Milánó, ezek olyan környékek, ahol nagyon nagy a lépsűrűség. Mindkettő fontos az egész közlekedési hálózat számára, egész Európa közlekedése számára. Vannak nagyon komoly ellenzői ezeknek a projekteknek, és van még egy akadály ezen projektek előtt, az pedig az, hogy maguk a tagállamok nem tesznek eleget. Néha a tagállamok tűnnek úgy, hogy nem akarják végrehajtani ezeket a projekteket. Azt bizony, meg kell bizonyosodnunk, hogy megvizsgáljuk, hogy tényleg a tagállamok akarják-e folytatni ezeket a projekteket, végig akarják-e csinálni, és csak akkor kell őket komolyan venni. És még egy utolsó dolog a társfinanszírozás és a költségek kérdése. A nagy projekteknél mondhatjuk azt, hogy az első 25%-ot persze nagyon könnyű megfinanszírozni. De utána csak néhányuk, néhány balti projekt kap 10-15%-ot az EU-tól, és a többiek meg miért nem Köszönöm, hogy az elnök. Akkor most Kártyáni úr és az innentől felszólalók két percet fognak kapni. Köszönöm szépen a biztos úrnak, hogy eljött hozzánk. Kiváló munkát végzett, azzal kapcsolatban, hogy, hogy átvizsgálta a különböző projekteket. Nem tudtam az összes TNT projektet végignézni, de azt látom, hogy a késlekedések, a határidő eltolódások problémája utána a politikai problémákhoz vezet helyi politik, helyi problémákhoz, illetve a társfinanszírozásban is fennakadásokat okoz, és ezek most már valódi problémákká váltak. Tudom, hogy ezeknek a késlekedéseknek több oka is van, és hát paradox helyzetben vagyunk. Mert egy oldalról ott van a válsághelyzet mindenhol, ami persze további késlekedéshez vezet. És így még nehezebb lesz ezeknek a régióknak a helyzete, amelyeket elszigetelünk azzal, hogy nem tudjuk a közlekedési hálózataikat fejleszteni. Tehát, hogyha ott van egy folyosó, ami, e, ami nem működik, nem átjárható, akkor nagyon fontos, hogy a PP1 vagy a PP7-es esetében, amit Kramer úr említett, jobb legyen az átláthatóság. Jobban tudjuk, hogy mik a problémák és mik a megoldási lehetőségek. A PP1-es esetében még további nehézségekre is számíthatunk. Az azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy több lépést fogunk hátra tenni. húsz éve tervezzük ezt, nem véletlen, hogy ez vezeti a prioritási listát. Fejezzük be! A Brenner folyosó nincs még kész, a helyi infrastruktúra nem készült el. A munka nagy része azonban már elkészült. Csak ezek a kulcsfontosságú kritikus pontok nincsenek még készen. azt hiszem, hogy 2015-ig óriási erőfeszítéseket kell tennünk, ahogy azt ön és Barozó úr is említette. Elnök, köszönöm, Liberácki úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Pontosan, ahogy Alkadraui úr is mondta az imént, én is szeretnék gratulálni önnek Gratulálok ahhoz a munkához, amit elvégzett, és ellentétben más projektekkel úgy gondolom, hogy itt a transeurópai hálózatok esetében egész jól haladnak a dolgok, de azért lenne biztos úr néhány megjegyezni való. Nem kéne-e kapcsolatot létrehoznunk az alapok, a kohéziós alapok között, azért, hogy a transeurópai hálózatokat jobban tudják szolgálni. Szeretnék többet tudni arról, hogy hogyan használják fel az alapokat a tagállamokban a TNT projektekre. Meg kell találnunk a késlegedések okát, a finanszírozásokban bekövetkezett késlegedések okát, és ezek ellen fel kell vennünk a harcot. Hogyha meg, akar, meg el kell gondolkozni azon, hogy megváltoztassuk-e a prioritásainkat. Ha valamire pénzt szánunk, akkor ne csak az Európa leggazdagabb országaira koncentráljunk, hanem azokra is, azokra az országokra és azokra a projektekre is, amelyek csak nemrég csatlakoztak az EU-hoz. Hát itt vannak a legnagyobb, legkomolyabb problémák. Köszönöm, Szaviszá képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Nagyon jó áttekintés volt ez. És miután a koordinátorok általánosabb témákat említettek, én az úgy döntöttem, hogy konkrétumokra hívnám fel a figyelmet. Persze az ember mindig a szívéhez közel álló projektekről beszélt. Én a Real Baltica projektről szeretnék. A reggel folyamán a koordinátortól hallottuk, hogy hogyan haladnak és elég jól haladnak a Rail Baltica projekt munkálatai. De a Tallint és Varsót összekötő napi vonat, napi vasúti kapcsolat ötletét vetette fel. Milyen döntést kell ehhez meghoznunk? Legyen egy dupla nyomtáv, vagy használjuk ezt az európai nyomtávot, ami most megvan, ezt a vasútvonalat. Lehet, hogy az egyik opció az drágább, mint a másik, de lehet, hogy önöknek vannak egyéb szempontjai, ami alapján a döntést meg kell hozni. És Észtországban például Volgar és Ben városokon keresztül menjek ezek a vonatok, vagy elkerüljék? Ez is egy döntés kérdése. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Kallász úrnak is az elhangzott szavait. Simpson úr nagyon szigorú velünk, úgyhogy én is nagyon rövid leszek, rövid leszek. Az volt a benyomásom, biztos úr, hogy ön optimista. Hát remélem, hogy ez az optimizmus meghozza majd az eredményét. Vannak olyan határokon átnyúló problémák, mint például a Perpignannal kapcsolatos probléma, amiket sikerült megoldani. Ez nagyszerű. De azt is tudom, hogy a határokon átnyúló problémák olyan jelentős problémák, amelyek komoly elmaradáshoz, késlekedéshez vezetnek. Ön arról beszél, hogy egyszer két évvel meg lehet hosszabbítani azokat a projekteket, amelyekben látnak lehetőséget. Ezen projektek, azon projektek esetében viszont, ahol erre nem látnak lehetőséget, ott az erőforrásokat át kell csoportosítani. És szerintem, mivel válsághelyzetben vagyunk, ellenőriznünk kell, át kell vizsgálnunk ezeket a projekteket ismét. Vannak olyan országok, amelyek nagyon világosan kimondják, hogy egyszerűen nincsenek erőforrásaik, hogy folytassák a TNT projekteket. Nekik a nemzeti projektjeikre kell elkönteniük az egész rendelkezésükre álló pénzüket. Ezt meg tudjuk érteni, de hát akkor konzultálnunk kell a tagállamokkal és a kormányokkal, hogy lássuk, hogy kik azok, akik tudnak pénzt szállni erőforrásokat szállni az európai projektekre, akár PPP formátumban. Tehát nézzük meg, mit lehet tenni. Például ott van a mediterrán, a földközi tengeri korridor. Lehet, hogy itt is meg kéne vizsgálni az erőforrások átcsoportosítását. De, hogyha átcsoportosítjuk őket, akkor meg kell néznünk azokat a tagállamokat, meg kell keresnünk azokat a tagállamokat, ahol életképes projektek már a megvalósítás folyamatában vannak elnök. Elnézést kérek, hogy ennyire szigorú vagyok, de láthatják, hogy a listában még legalább tíz név van. Úgyhogy mindenki csak két percet kap. Ezért. Ajala Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Kállász úrnak is a szavait. Nem fogom tovább dicsérni azt, amit ő mondott, de el kell mondanom, hogy meg vagyok lepődve, amikor látom a 2007-13-as időszakra a megtizedelt költségvetésünket. Más biztosok több pénzt tudtak kicsikarni, és úgy gondolom, hogy az, hogy ön belement ebbe a csökkentésbe, az egy kicsit meglepő. A korábbi konzultációk során ezeket a javaslatokat, ezeket az engedményeket nem hallottuk például az N plusz 2 vagy az ESF esetében. De lehet, hogy nem kell teljesen feladnunk mindent, mielőtt a következő pénzügyi tervidőszak megkezdődik. Nem szabad veszítenünk azelőtt, hogy a játszma egyáltalán elkezdődött volna. Úgy tűnik, hogy menet közben változnak a szabályok, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a megfelelő körülményeket meg fogja teremteni a projektjeink számára. Persze, ezt iparágak, régiók, foglalkoztatás tekintetében is meg kell vizsgálnunk, és el kell ismernünk, hogy bizony a költségvetésben áldozatokat kell hoznunk. De ha azt mondjuk, hogy hát ezek a projektek amúgy is nem jól működnek, amúgy is nagy az elmaradás, a késlekedés, akkor, ahogy ezt a kollégám mondta, például ott van ez a Brenner folyosó, aztán a Prága és Németország közötti gyorsvasúti kapcsolat, ami szintén megakadt, ott van a PP16-os, ott is problémák vannak. És úgy tűnik, hogy nincs kiút ezekből a problémákból a határokon átnyúló irányításban rejlik a probléma. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy legyen egy koordinátor, de szerintem a koordinátor nem javítani fog a helyzeten, hanem még tovább ront, és tovább fognak tolódni a határidők. Minden esetre azt szeretném tudni, hogy hogyan kívánja javítani az elkövetkezendő pénzügyi tervidőszakban a helyzetünket asszony, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a biztos úrnak is a magyarázatokat. Ma délelőtt volt lehetőségünk arra, hogy meghallgassunk néhány koordinátort, akik ilyen prioritást élvező projektekért felelősek. Szeki úrnak szeretnék külön köszönetet mondani, aki a PP3-asért felelős. De a délelőttiek ebből azt tűrtem le, hogy az új pénzügyi tervidőszakban a kritériumok megváltoztak a transeurópai problémák esetében. Hogyha van egy határokon átnyúló probléma, ha lemaradás van a munkában, például a PP3-ban, akkor ott azt láthatjuk, hogy konkrétan az egyik probléma az a francia kormánytól ered megpróbálhatunk erre megoldást találni. De hogyha visszagondolok erre a PP3-ra, vannak-e olyan kritériumok, amelyeket ön fel tud használni annak érdekében, hogy a PP3 végül teljes mértékben erőforrások nélkül maradjon. Hagyjuk, hogy az egész a levegőben lógjon. Ez jó ötlet? Következő képviselő asszony. Köszönöm szépen a beszámolóját, biztos úr. Nagyon gyorsan szeretnék én is a Brenner folyosóra, a Brenner alagútra visszatérni. Ez egy kényes ügy. Kancsian úr kérdése után most akkor megpróbálok tisztán látni. Az a kérdésem, hogy milyen intézkedéseket tervez? Amennyiben nem sikerül megoldani a, a az építkezés megkezdésének a problémáját a hamar, legham, lehető leghamarabb. Következő német képviselő. Köszönöm szépen. Döntést kell hoznunk. a nemzeti folyosókat, vagy a nemzetközi folyosókat akarjuk támogatni inkább. Szerintem mindkettőre szükség van. Az Európai Uniónak az a feladata, hogy inkább a nemzetközi kapcsolatokat erősítse, a nemzetközi hálózatokat fejleszte. De azt is figyelembe kell vennünk, hogy mi az, aminek történnie kellene egy oldalról, és mi az, amit el tudunk érni, például a vasutak esetében. Tehát nagyon fontos prioritásokat meghatározunk és nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy mi az, amit a tagállamok maguk meg tudnak tenni. Ezt meg kell tudnunk, és figyelembe is kell vennünk, amikor újabb hálózatokat és újabb struktúrákat tervezünk. A következő megjegyzésem. Én a légikikötőkkel kapcsolatos jelentéstevő vagyok, és ide erre vonatkozik az egyik kérdésem. A testszkennerekről új európai jogszabályokat és szabályozásokat tervezünk. Szeretném megkérdezni, hogy milyen konkrét tervei vannak. És hogyan akarja rávenni az Európai Tanácst, hogy tovább lépjen, hiszen úgy látom, hogy a tanács nagyon vonakodik. És valamit tennünk kéne. Tomosza úrka, két percben szól. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Kallasz úr szakbizottságunkban, és nagyon köszönöm a munkáját. Csak nagyon röviden. Gazdasági válság kellős közepén vagyunk, és nincsen minden projektre elegendő erőforrásunk. Érdekes lenne tudni, hogy az Európai Bizottság részéről a gazdasági hatástanulmány hogy fogják biztosítani annak érdekében, hogy megtaláljuk azokat a projekteket, amelyek a legtöbbet jelentik a makroökonómiai növekedés számára az európai gazdaságnak. Ezek kell, hogy prioritást élvezzenek. Tehát kell, hogy legyen valamilyen költséghatékonysági elemzés, vagy egy makroökonomiai előnyökről szóló elemzés, és ez alapján kellene a projektek között prioritást, sorrendet felállítanunk. Nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy nem vesszük figyelembe ezeket a gazdasági problémákat. Én Spanyolországból származom, ahol 20 hosszú éven keresztül kaptunk a kohéziós alapokból. A legtöbb pénzt azonban nem a gazdasági hatékonyság alapján fektettük be. Aztán jött a gazdasági válság, és úgy tűnik, hogy a déli országok eltérnek az északi országoktól, mi sok pénzt kaptunk, de nem követtük a gazdasági hatékonyság kritériumait, majd amikor ezeket elosztottuk, és ezen változtatni kell. Lichtenberger asszony, két perc. Um, die... Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni egy korábbi kérdésre, és köszönöm szépen ezt a brosúrát. Nagyon jól értékeli a helyzetet, és úgy gondolom, hogy nagyon jó alapját képezheti a munkánknak. De úgy gondolom, hogy itt ezt az egész dolgot stratégiai és környezetvédelmi ellenőrzés alá kéne vonnunk, tehát hogy egy stratégiai és környezetvédelmi áttekintést kéne elvégeznünk, hogy megtudjuk, hogy ezekből a szempontokból melyik projekt hogy áll. Aztán a tagállami társfinanszírozás. Nem fogunk tudni minden projektet Európából finanszírozni. Erre egyszerűen nem lesz elég a költségvetésünk. Az új tagállamok számára ott van a kérdés, hogy mennyi pénzt tudnak kapni a kohéziós alapokból. Ez sokkal kevésbé igaz a régi országokra, Németország, Ausztria, Olaszország esetére, akik ezekből az alapokból nem részesülhetnek. A múltban ez nagyon fontos komolyan és határozottan kimondani. Nem kapunk például Olaszországból a Brenner folyosóra vonatkozóak például megbízható válaszokat a kérdéseinkre amíg valamilyen értelmes választ nem tudnak adni az olaszok, addig lehet, hogy érdemes lenne felfüggeszteni a finanszírozást, hiszen nem mondhatnak igent egy olyan projektre, amiről nem tudjuk, hogy az olaszok mit gondolnak. Hogyha egy ilyen nagy projektnek a határidejét kitoljuk két évvel, akkor lehet, hogy érdemes ezelőtt megvizsgálni azt, hogy nem lehetne valamilyen alternatív projekttel, vagy a projekt olcsóbbá tett változatával megoldani a problémát. Még egy kérdés. A brüsszeli projekt. Miért van ennek az értékelésével probléma? Ezt a dokumentumból nem tudtam kiolvasni. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony, persze asszony, következik kettő percben. Egy konkrét kérdésem lenne önhöz, Kallász biztos úr de úgy tűnik, hogy nem figyel rám. Legyen szíves, figyeljen! Most kezdődhet a két percem. Van egy konkrét kérdésem önhöz, Kallas biztos úr. Engem a 20-as projekt érint, főleg az erdők, illetve a tranzit. Amikor a vasútvonalat kell átszelni az útnak illetve a Lubeck és a Puttgarden közötti uh, Trans T projekt. Mi félünk ettől, mert nem csak vasutat fognak építeni, hanem a szigeten keresztül fog húzódni egy közút is. Ezzel kívül ez egyébként Hamburg számára is probléma, mert át kell, hogy keljenek majd a teherautók a folyón. Nos, kampány indult, írtak a bizottságnak, és nagyon szeretném, hogyha ezt a kampányt és ezeket a problémákat figyelembe vennék. És kérem, beszéljen ezeknek az emberek, beszéljen ezekkel az emberekkel, és vegye rá a bizottságot, hogy konzultáljon önnel. Mert már nagyon jó a kapcsolat mind a vonatok, mind pedig a teherautók számára, Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezzel a projekttel kapcsolatban legyen környezetvédelmi tanulmány, mert ebben az esetben ez rendkívül fontos. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Nagyon figyelmesen fogom hallgatni Lichtenberger asszonynak adott válaszát, hogy milyen alternatív megoldások léteznek. De van egy második kérdésem is. Azt mondta, hogy 2015-ben nagyon fontos dátum lesz. Viszont van egy csomó olyan ö, projekt, amelyik túlnyúlik ezen az időpat, időponton. Ott van például a Selde folyón ö, létező program, ö, ami egyszer csak véget ér, pedig ez egy rendkívül érdekes projekt, és nehéz, nem csak techni- műszaki szempontból, hanem financiális szempontból is. 2015-ben tényleg minden projekt leáll, vagy pedig az egyéni körülményeket figyelembe fogják majd venni. Már eddig is ö, 34 milliót költöttek erre a projektre. Köszönöm szépen, Frankenstein úr. Köszönöm, Kellász úr. Egyetértek önnel. A javaslatait illetően, amelyek a finanszírozásra vonatkoznak. Nagy gondolom, hogy a játékszabályok az évek során megváltoztak. És el kell mondanom, hogy talán ön az első olyan biztos, aki ezeket a pénzügyi szabályokat komolyan is veszi, illetve annak játékszabályait is. És nem tudja felvállalni ezt a két évet. Ön javaslatokat tesz, hogy megbírkozzunk ezzel a problémával. Ha a tagállamok nem tudnak két év alatt befejezni egy projektet, akkor azt javasolja, hogy tárgyalják ezt meg a helyiekkel. Úgyhogy akkor elmondhatom otthon, hogy tényleg komolyan kíván valamilyen konkrétumot ö, javasolni abban az esetben, hogy olyan projektekről van szó, amelyek nem tudnak ennyi idő alatt megszületni. Az előző kérdéshez kapcsolódva, ebben az anyagban nem lesz olyan projekt, amelyel kapcsolatban a helyiek nem fognak tiltakozni. Ez pedig azt jelenti, biztos úr, hogy el kell mennie oda a helyszínre, és tárgyalnia kell velük. Köszönöm elnök úr a szót, köszönöm biztos úr a részletes beszámolót. És köszönöm az átfogó stratégiát is. Ne felejts el, hogy az Európa 2020-szal is meg kell bírkoznunk. Nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk ehhez a célkitűzéshez, és természetesen nagyon sokan szóltak hozzá Németország képviseletében. Ne felejts el, hogy Németország talán a legnagyobb tranzitország Európában, és hogyha ezeket a tengelyeket meg akarjuk építeni, ez elsősorban Németországot fogja érinteni. És ezért Németországot érinti ez a leginkább, és ezért reagálunk ennyire aktívan minden javaslatra, főleg a finanszírozás terén. Na most, ami a nehéz teherautókat illeti, nálunk megvannak a saját ezekre vonatkozó adóink, és díjazásaink, amit az úthasználatért kell fizetniük. Ha viszont finanszírozzák ezeket a projekteket, akkor bizony a, vám, a különböző ilyen adók és díjazásokból befolyt pénzekből kell majd finanszíroznunk ezeket. Köszönöm szépen! Uh, hát, biztos úr, uh, azt hiszem 18 kérdés, illetve uh, képviselőt hallgatott meg, és nem sok ideje van a válaszra. Köszönöm szépen, minden kérdés igen konkrét volt, nagyon sok téma felvetődött, de megpróbálok majd a lehető legtöbb felmerült kérdése válaszolni. Egy fontos dolgot szeretnék elmondani, amit Alhadraui úr vetett föl, mi történik ezzel a pénzzel, és mik lesznek a prioritások az átcsoportosítás terén a 311 millióval mi lesz, hol kell csökkenteni. Hát két elképzelés született meg ezzel kapcsolatban. Az első, itt most nagyon kis összegről van szó, szemben az nagyságrendel, amit ez képvisel, tehát két irányról van szó. Az egyik hogy a következő pénzügyi tervre elképzelések szülessenek, vagy projektek, vagy a következő TEN-T. A második, hogy mondjuk az intelligens részeket finanszírozzuk, például az informatikai részt. Tehát ezeket az igen intelligens high-tech részeket amelyek a tentében megtalálhatók. Tehát ezek az előzetes elképzelések. De természetesen még semmiféle szilárd keret nem született meg, mindenki egyelőre jelentkezhet. Minden kedvezményezett. Aztán persze a kérdés az, hogy a következő pénzügyi tervhez milyen kapcsolat fűzi ezeket a csökkentéseket. Nyilván elképzelhető, hogy nem lehet újra felhasználni ugyanazokat, de új projektként nyilván megjelenhetnek. Tehát semmiképpen nem akarjuk azt a benyomást kelteni, hogy jó, most 2015-től lezárjuk ezt a témát, de nem ígérünk semmi mást a jövőre vonatkozóan. Nyilván új projektek jelennek meg, és majd úgy kell őket kezelni. Aztán érdekes kérdés volt az, hogy vajon bölcs dolog-e csökkenteni az összegeket, amikor mások több pénzt kérnek. És látom Jan Mulder barátomat itt, aki a Kokobuban nagyon régóta tevékenykedik, és a mentesítéssel is foglalkozik, és mindig azt mondja, hogy csökkentenünk kell a programok számát, hogyha nem használják fel a pénzösszegeket. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt javasolta. Nagyon sok témát felvetett nagyon sok képviselő, és ezek közül nagyon sok a nagy projektekhez kapcsolódott, vagy az előkészítő szakaszához ezeknek a projekteknek. Például a, a környezetvédelmi ö, hatástanulmány, ö, amely ezekhez kapcsolódik. Ami borzasztó, az az, hogy egyre több és több információra van szükség, és ez borzasztóan megnöveli a költségeket. Úgyhogy ez óriási dilemma minden érintett számára, főleg a tagállamok számára, mert a problémák akkor jelennek meg, amikor beindul az építkezés. Minden papír megvan, minden engedély megvan, beindul az építkezés, hát akkor aztán jönnek az, az ellenállások, és persze ez egyáltalán nem jó a következő TNT hálózat számára. Aztán egy másik dolog, ami fontos, a tervezés során nagyon komolyan el kell gondolkodnunk, hogy hol akarunk beépíteni teljesen új infrastruktúrákat. Ettől várható a legnagyobb ellenállás, vagy inkább fejleszünk tovább, modernizáljuk a már meglétező hálózatokat, esetek kapacitásukat növeljük, azért, hogy jobban működhessenek. De ez az egész folyamat rendkívül átlátható, és mindent meg akarunk vitatni majd, konzultálni akarunk minden érintettel, az Európai Parlament képviselőivel, a tagállamok, a civil társadalom képviselével, hogy már előre láthassuk a projektek vonatkozásában ezeket az esetlegesen felmerülő problémákat. A cél az is, hogy elkerüljük azt, hogy amikor megvan a pénzügyi terv, megvan a projekt, akkor le kelljen állni, azért mert valamilyen előre nem látható e, tényező akadályozza a projekt véghezvitelét. Na most, ami a kohéziós alapokat illeti, úgy gondolom, hogy a regi főigazgatóság a szakbizottságokba talán 80 milliárdos összeget továbbított, ami a kohéziós és a strukturális alapokból közlekedési szükségleteket fedez. Hát Han ö, biztos úrral csak azt mondhatom el, hogy mi megpróbáljuk koordinálni a politikáinkat, és talán jobb koherenciát kívánunk teremteni a projektek között. De ez még mindig a tagállamok kezében van, és bizony a tagállamok nagyon érzékenyen reagálnak olyan témákra, amelyeket valaki európai szinten akar rájuk erőltetni, főleg, hogy hogyan használják fel ezeket a pénzeket. Nagyon sok kérdés a Brenner és alagútra vonatkozott, és Pat Cox, aki most már koordinátora ennek a prioritást élvező egyes számú projektnek, itt lesz, és később válaszol majd a kérdéseikre. De hát minden projekt legalább 8 milliárdos, és nagyon reméljük, hogy a következő TNT hálózatot az önök segítségével több pénzből finanszírozhatjuk majd. A becsések szerint 500 milliárdra van szükség egy hálózathoz. Ez talán egy kicsit túl sok, de nyilván nem fogjuk tudni előteremteni a költségvetésből. Úgyhogy mindenféle forrást össze kell fogni, hogyha az infrastruktúrákat javítani akarjuk, és az európai költségvetés csak bizony a kulcs területeket tudja finanszírozni majd. Természetesen megpróbáljuk nem befagyasztani ezeket a pénzeket azokban a nagy projektekbe, amelyeket egyébként is majd le kell állítani. Ez ugye mind a nagy projekteket érinti, illetve a finanszírozást. Nagyon sokszor megvitattuk már itt, hogy hogyan találhatunk további pénzügyi forrásokat és találkoztam a legjelentősebb magánbefektetőkkel, intézményekkel, beruházási bankokkal. macquarie vel például, mindannyian nagyon érdekes javaslatokkal éltek. De egy feltétellel, hogy hosszú távúnak kell lennie ezeknek a megoldásoknak, és politikai fluktuációk nem befolyásolhatják ezeket a projekteket. Azt is javasolták, hogy az alapelképzelés végül is az kell, hogy legyen, hogy inkább modernizáljuk a meglévő vonalakat, hálózatokat, mert egyébként olyan drága területeket kell majd felvásárolni, hogy az összes forrást felemészti. A következő a Real Baltica projekt a litván kormánytól származik, amely úgy döntött, hogy a projekt architektúráját ö, átgondolja. Most már olcsóbbnak tűnik, és ez eléggé pozitív döntésnek tekinthető. A litván kormány kijelentette, hogy eldöntötték, hogy hol fejlesztik ezt a vasútvonalat, és természetesen ez segít a Rail Baltica projekten, hiszen ma 15-20 nyomtávos ö, teherszállító vonalról van itt szó, és nyilván alkalmazkodnia kell az európai nyomtávhoz, hogyha ezt az észak-déli vonalat fejleszteni akarjuk. Litvánia már döntött ennek a vasútvonalnak a fejlesztéséről, most Észtországnak és Lettországnak kell döntenie. Úgyhogy valószínűleg nem fogok beszélni konkrét projektekről, talán a koordinátorok térnek majd erre ki bővebben. A késésekre és egyebekre a belvízi ha utak a legnagyobb problémát jelentő területek, itt vannak a legnagyobb késések, a, a Rajna, a Duna összekapcsolás, és aztán talán a Selde van még itt terítéken megint csak a koordinátorokkal kell együtt működnünk, pészasszonyjal, aki a kormányokkal együtt kell, hogy megoldja ezt a problémát. Tehát sok az előttünk álló munka, ami a kormányokat illeti, mert hogy minden rajtuk múlik. Ami engem illet, szeretném megkönnyíteni a kormányok közötti együttműködést, de természetesen ez rendkívül bonyolult dolog, mert vannak olyan projektek, amelyek tíz országot érintenek. Még ha kettőt érintenek, akkor se könnyű, de hát eddig még minden jó úton halad, nagyon sok minden megvalósult, persze lehet kritizálni mindent a TNT vonatkozásában, lehet még javítani rajta, jobb kapcsolatokat lehet kiépíteni a kelet és a nyugat között, de végül is nagyon fontos projekt ez a belső piacon, a közlekedés szempontjából, úgyhogy én próbálok ezen tevékenykedni és fejleszteni. Köszönöm szépen! Hmm. Köszönöm szépen a válaszokat. Pontosan tartjuk az időbeosztásunkat, <clears throat> és így ezt a jó szokásokat megtartjuk a délután <clears throat> tovább hátralevő részében is, és eh, remélem a közeljövőben újra találkozunk egy hasonló alkalommal. Those who are now leaving, can you please do so Kérjük, hogy akik most elhagyják a termet, halkan csinálják. Kérem a koordinátorokat, jöjjenek ide az előadói emelvényre. Uh, Cox, úr, Balázs úr, Brinkhorst és Vink urakat szólítom. Okay, colleagues, I need to start because of the timetable. Siessünk. Szorít az időnk, tehát a következő pontra térünk át. Kérem, hogy a magánbeszélgetéseket tegyük ki a folyosókra, mert egyedül ez az a meeting, amely számít. Rendben van, tehát az első pont. 13-as pont első eh, részében, ugye, ami az eszmecsere a TNT koordinátorokkal, elmondanám a kollégáknak, hogy hogyan is jártunk el ma délelőtt. Tehát egy 10-10 perces bemutató előadás, majd kérdések jönnek, és azután, ha még marad idő, akkor lehet válaszolni a kérdésekre. Így biztosítjuk, hogy gyakorlatilag a mm, reguláris tagok is szót kaphatnak, és kaphatnak válaszokat a kérdéseire. Cox úr fog az egyes PP projektről beszélni, PP1. ő is az egyik régi parlamenti klubtag, aki egy új ö, állást tölt be. Pat Coxról van tehát szó. Elnök úr, parlamenterek, nagy örömmel jövök vissza néhány hónap ezelőtt egy Light Touch meghallgatás óta, hogy önöknek beszámoljak a PP1 projektről. Szívesen osztom, osztom meg önökkel az éves jelentés részleteit. Ha össze kéne foglalnom ezt, akkor három dolgot említenék, és erre fogok koncentrálni. Az, hogy a harmadik fázis financiáris pénzügyi elkötelezettségeit sikerült megvalósítani. A második pont az, hogy e, a, mm, a, a alagút észak és déli megközelítésének a kérdése, a harmadik pedig a az ezzel kapcsolatos, az ezt követő politikai, szakpolitikai döntésekről szóló vita előrehaladását szeretném említeni, különösen Ausztria számára nagyon-nagyon fontos. Az én szerepemre visszatérve, ugye itt konzultálok, kooperálok és kommunikálok, ez a 3K vagy 3C, a nagy infrastruktúra projektek esetében, amelyekről már hallottunk ma délután, úgy gondolom, hogy rengeteg tervezés ö, folyik ö, a nem annyira a, a <clears throat> technikai részletekről, mint eh, mondjuk a különféle hatástanulmányok, de ennél jóval kevesebb figyelem jut a kommunikációra, hogy gyakorlatilag terjesszük az ezzel kapcsolatos tudást. Az egyes projekt, ez tulajdonképpen egy vezérhajó, és ide allokálták az összes büdzsének a 20%-át a jelenlegi pénzügyi időszakban, Karel van miért végezte a, ennek a legnagyobb részét, ennek a munkának a legnagyobb részét, és volt egy közös nyilatkozat Rómában, amely arról szól, hogy hmm, le kell le kell valamit tenni az asztalra, Pactus sunt servanda alapon, amely így szerepel szó szerint a, hmm, az okmányban, és november ben egy kormány közi meetingen veszek részt Ausztria és Olaszország között, és november 30-án pedig reményeim szerint egy a, a különféle munkacsoportoknak a vezetőivel ülök össze, akik a Brenner projektben vesznek részt, és megpróbálom összegezni, hogy tulajdonképpen mi is került el végzésre, és mi az, ami nem került el végzésre, és tehát, hogy mivel ö, vagyunk még adósok. Az éves jelentés részleteiben kidolgozza a, priori, az egy, a PP1-es által elért eredményeket. Igen, sok jó dologról számolunk be Németországból, Ausztriából és Olaszországból. És hasonlóan ezekhez a projektekhez, tehát az hiányzik, hogy mindenütt megtörténjenek az előrelépések, hogy ezek végül is összekapcsolhatók legyenek egy transeurópai hálózattal. Na most ennél a ö, élenjáró pionír eh, projektnél, eh, ugye sajnos eh, még mindig az úgynevezett patchwork, vagyis, vagyis a saktáblaszerű részben, kész részben, félkész részben elkészületlen szekciók problémáját kell említeni, és ezt kell, ezen kell túllépni. Hogy mondjam el, hogy az az érzésem, a elhangzottak alapján, hogy bizonyos mértékben ez a tojás, tyúk-tojás problémához jutottunk el, és a kulcs szereplők végül is a, a, egymástól várják, hogyha ők, ők megteszik, akkor mi is megteszik. Ha meg, ha meg ők nem teszik meg, és ha csak részben ö, teljesítettek, akkor mi is csak részben teljesíten. Viszont akkor ö, soha nem tudjuk, hogy mikor jutunk el végül is a dolog végére. Tehát szerintem a, a tojás, csirke és tojásról a bacon and egg, tehát a, a a sonkás tojásig kéne eljutnunk. Ez azt jelenteni, hogy az egész disznót el kell kötelezni, és hozzá a tojást is el kell kötelezni, és így eh, lesz belőle sonkás rántotta a végén. Tehát nagyon definitív módon el kell kötelezni magát minden érintett félnek, hogy megkezdi a, a Brenner alagút eh, építését, mind az osztrák oldalon, mind pedig az olasz oldalon, 2011 elején tehát, mert hiszen csak így képzelhető el, hogy, hogy végül el is készül. Mind, mind a két ország, tehát Ausztria és Olaszország számára fontos, hogy megjegyezni, hogy a darabonkénti konstrukció építés ö, filozófiájára térnek át, vagyis hogy föl darabolják az egész projektet jól átlátható és finanszírozható fázisokra, és tehát ha egyszerre tekintjük a projektet, ö, akkor egy adott fázisnak a leblokkolódása az egész projektet befagyaszthatja. Tehát azt hiszem hamarosan elérkezünk a visszafagy, illetve a felolvasztására ennek a befagyott projektnak hogy részenként, hogy úgy mondjam, csomagonként valósítják meg az érintett felek a projektet. Tehát valami definitív, végleges, konkrét és tényleges, megfogható ö, eredmény felé közeledünk, és végül is kitörünk ebből a tyúk-tojás dilemmából, és inkább a malac és tojás, vagyis a, a sonkás tojás irányba mozdulunk el. Még sajnos nincs nem nyugodhatunk a babérjainkon, még nem kész a dolog. Máté miniszter és csapata, illetve Buréz és Ramsauer miniszter és csapata Berlinben. Nos, a pénzügyi nyomás ellenére komolyan elkötelezik magukat a csomagonkénti vagy fázisonkénti megvalósítás mellett. A nagy kérdés az, az intézmények szempontjából, hogy ebben a financiális klímában mi jön ki ebből a projektből a következő <clears throat> pénzügyi tervezési időszakra. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Cox úr. Következő előadónk Balázs úr. A 17-es PP projektről fog beszélni, ami egyébként nagyon a figyelmünk középpontjában van, ugye Strasbourg miatt. Köszönöm szépen, elnök úr! Az én projektem a 17-es, ez az egyik legfontosabb európai tengely, kelet kelet-nyugati tengely, Párizstól Bratislaváig, Pozsonyig terjed. Ez valójában egy igazi nemzetközi vonal, amely egyéb prioritási vonalakat is keresztez. Talán a legfontosabb a PP1-jel való keresztezése Münchennél, ami az úgy tűnik, hogy egyik a legfontosabb vasúti csomópontaknak Európában. Négy tagállamot érint, ebből háromnak a fővárosán fog átszaladni, átfutni a vonal, és kettő esetében pedig ez lesz, tehát Ausztriában és Szlovákiában Bécs és Pozsony közötti tengelyt valósítja meg. Egyre fontosabb ennek a vonalnak a, a szerepe, mert a s eh, is ide kapcsolódik, ugye Párizs számára fontos, nagyon fontos. Németország egy kicsit máshogy eh, áll a dologhoz, mert Berlintől mm, eh, messze esik, ugye dél fut át, amelynek viszont egy olyan régió, amely rendkívül fontos gazdaságilag mindkét irányban, ezt mindig is hangsúlyozni kell azt arról számolhatok be a parlamentnek, hogy jól haladnak a dolgok, majdnem 40%-a már készen áll, és több mint 20% már folyamatban van, és ez nem rossz arány, figyelembe véve a határidőket. Néhány jó eredményről szeretnék önöknek beszámolni. Tehát van egy közvetlen vasút összekötetés Németország és Franciaországos eh, Stuttgart, Karlsruhe és Párizs között, és amióta ezt megnyitották, három évvel ezelőtt, majdnem három millió ö, eh, utazás történt, és ez eh, csökkentett a Stuttgart-Párizsi vonatidőt 3 óra 45 percre. Ez már a négy órás mágikus varázslimit alá esik, mert négy óra körül kezdenek át e, igazolni a repülőre az utazók, tehát gyakorlatilag fölöslegesítette Stuttgart Párizs közötti mindenféle légi közlekedést. A másik jó hír, a második szekciója a TGVS-nek Franciaországban, Bodrogur, Vandenheim, között. Itt egy pénzügyi megállapodást írtak alá, és a szekciót munkába állítják 2016 eh, elején. Egy másik jó hír az az, hogy az új ö, eh, Bécs központi áll, állomása kapcsolatos munkák ez évben elindultak, és ez önmagában ö, eh, lecsökkenteni 40 perccel a, mm, a vonat utazási időt. Azután vannak más fontos adatok, dátumok is. Egy eh, kétsávos híd szeli át az Int, München Freilassing eh, magasságában. Eh, jövő évben fejeződik be. Ez év decemberében nyitjuk meg az új Kél hidat, amely nagyon hiányzott Németország és Franciaország között. Ez is egy kétsávos híd, ahol 160-nal mehetnek a vonatok. Bajorországra térnék át. Az Amfing-Mühldorfi szekciót decemberben nyitjuk meg. Ausztriában kitűnően folynak a munkálatok. A Wels Bécs szakaszt 2015-re fejezik be. Sankt egy új állomást nyit, nyitunk meg, nyitottunk meg néhány hónappal ezelőtt, és a Sankt Bécs szakasz pedig 2012. decemberre lesz kész, és ez megint csak 15 perccel csökkenti az utazási időt, és, és a Bécs-Pozsony szekció ön a munka jövő év elején indul, vannak bizonyos késedelmek is, Kél Appenweier, Freilassing és a határ vonaláról beszélek. A, a PP17 teljes költsége 27 milliárd euró körül mozog, és a múlt év végéig, 2009 végéig körülbelül ennek fele lett elköltve. <clears throat> Ez jó eredmény, úgy gondolom, az EU kofinanszírozás segítségével jól, jól koncentráltuk a pénz eszközöket, a, ugye két tehát több hely, két híd, ugye innél, és, és a Rajnán, ugye Kélnél van egy híd, illetve a bel ö, országi ö, szűk keresztmetet szeteket is sikeresen felszámoltuk. Erről egyébként egy lista is közkézen forog, és valójában 40 40 és 50 százalék közötti elköltési rációt értünk el, és kofinanszírozási munkálatok folynak 3 és 25 százalék közötti régiókban. Ezek, ez szintén egy igen komoly hozzájárulás. Ha megpróbálnánk előrejelezni a dolgokat, akkor ugye 2014 a határidőnk, és úgy számoljuk, hogy tehát ami 2014 utánra marad, az 21 százalék, a beruházások 21 százaléka, és 6 százaléka a munkálatoknak, tehát kevesebb, tehát relatíve több pénzről van szó, de kevesebb munkáról az a célom, hogy felújítsam a tagállamok hajlandóságát és érdeklődését. Ennek két oka van. A gazdasági ö, környezet ö, változik, sőt sajnos romlik, és e-, ennek a fényében újra kell értékel, esetleg a tagállamok újraértékelik ezeket a projekteket, a másik pedig, hogy a kormányok is, kormányokat is leváltják, ez a demokrácia velejárója, de amióta ezzel a projekttel foglalkozom, összességében öt éve bizonyos megszakításokkal, legalább miniszter váltotta egymást minden tagállamban, tehát újra kellett indítani a munkákat egy új kormányjal. Ez természetesen természetes. A koordinátorok között speciális helyzetben vagyok, mert a nemzeti kormányban is volt székem, és éppen ezért kínos, hogyha én az elődömet ö, dicsérném, mert ez, ez, ez tényleg rossz ízlése valana. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Következő koordinátorunk Brinkhorst úr, a PP6-osért felelős, és persze egy is van parlamenti múltja. Öné a szó. Állok úr, remélem nem egy öreg fiók hálózatát építjük ki, nem ez volt a céljának a struktúra létrehozásának. Elnök úr, megfigyeltem, meghallgattam az összes pontot, amit a kollégáim elmondták. A PP6-os kapcsán is alapvető fontosságú fázisba jutottunk. Ez a legfontosabb kelet-nyugati folyosó politikai szempontból nagyon fontos különösen ennek a parlamentnek a számára, hiszen a politikai elkötelezettséget megerősítették Szaragozában a részvevők, francia, német, szlovén és magyar kormányok aláírtak egy másik szerződést, amelynek értelmében előre akarnak lépni, hiszen nem csak ezen országok számára, hanem a spanyolok, portugálok számára a nyugaton, és egészen Ukrajnáig még egy sor keleti ország számára kulcsfontosságú stratégiai kapcsolatot jelent ez az útvonal. Mindannyian elkötelezettek vagyunk tehát, de hát ez mindig így van. Én is meghallgattam Pat Coxnak a tojásról és a csirkéről szóló hasonlatát, és nagyon tetszett. De hát nagyon világos, és ebből is kiderült, hogy minden összefügg. A lényeg persze a határidők betartásának a kérdése. Sikerült nagyon jól haladni, miközben két kulcsfontosságú elemre koncentrálunk, amelyektől nagyon sok minden függ. Ez a Lyon-Torino útvonal, útszakasz, ami a Gotthard alagút át adása után 55,5 kilométerre fog rúgni. Hát egy ilyen nagy alagútnál természetesen mindig vannak nehézségek. És aztán ott van a Triest-Divacsa útszakasz Olaszország és Szlovénia között nem volt nagyon jól kiegyenlített a haladás, mert Franciaországban minden nagyon jól haladt, ez látható majd a jelentésemben is, Ezért végéig mindent be fognak szere- fejezni. A történelmi útvonalat sikerült megjavítani, továbbfejleszteni. Erre szükség volt. Mert a kereskedelmi tendenciák kezdtek megfordulni sajnálatos módon. Amikor több mint három és fél évvel ezelőtt elkezdtük ezt a munkát, azt tapasztaltam, hogy nagyon lassú az egész ügy, a rengeteg a komplikáció, de úgy tűnik, hogy a legfontosabb alagutak idén évvégéig be fognak fejeződni. Olaszországban más a helyzet, de világos, hogy az olasz kormány is megerősítette a támogatását. Az olasz elkötelezettség nagyon fontos, és remélhető, hogy az úgynevezett Madaléna alagútról alagúttal kapcsolatos munkálatok szintén befejeződnek ebben az évben. Miért mondjam azt, hogy kulcsfontosságú ez a fázis? Mert a 2001-es torinói szerződés most fog a végrehajtási szakaszába lépni. A finanszírozással kapcsolatban volt egy kis probléma a francia és az olasz kormányok között. Erről még fogunk beszélni. Azt is meg kell vitatni, hogy a finanszírozást milyen mértékben orientálják az olasz irányba, olasz oldalra, a költségvetési helyzet pedig a tagállamokban, ahogy ezt már mindannyian felvetettünk, szintén aggasztó. Ezen háttér vételében vel azt látjuk, hogy ez év vége nagyon fontos lesz. 2013-14 az eredeti határidő, Olaszországon és Franciaországon múlik, hogy sikerül-e egy a pénzügyekben megegyezni, lesz-e a építkezési munkáknak egy új motorja, egy új uh, promótere, illetve az a határokon átnyúló irányítást hogy sikerül megoldani. Az Európai Bizottság partner lesz, nem csak uh, megfigyelő, hanem partner lesz az irányítási struktúrában. Emellett már csak arra van szükség, hogy a tagállamok is egyet tudjanak érteni. A másik határokon átnyúló szakasz Szlovénia. Nemrég ott voltam, és a Triest Divacsa szakaszról nemrég aláírtak egy megállapodást, Lesz egy közös szlovén-olasz végrehajtó testület Triestben. Ez az ennek nyomán egy hasonló EU-s szervezetet is létre fogunk hozni 2011 végén. Az Európai Bizottság természetesen az egész műveletben komoly partner. Ennek a határokon átnyúló ö, szakasznak egy részét a strukturális alapokból fogjuk finanszírozni, csak úgy, mint a Koper divacsa vonal egy részét, amely Kopertől, egy kikötővárostól Ljubljanáig a fővárosig vezet. Jubjána szerint 2017-ig be, tudjuk, be tudják fejezni ezt az új útvonalat. Olivera úr problémájához kapcsolódik ez. A Trieste és a Koperi kikötők közvetlen összekötése, közvetlen kapcsolata. Nagyon nehéz kétoldalú megállapodásra jutni, és nagyon fontos felismerni, hogy ennek a két kikötőnek az együttműködése kulcsfontosságú az egész észak-adriai térség szempontjából. Még két szakasz, elnök úr. Az egyik Olaszországban van, nagyon jól halad a munka. Két héttel ezelőtt voltam Triestben, és a Veneto Friola, a Vené- Venécia Giulia két szakasz, ez az a két szakasz, amit említettem, már 2005 óta húzódik a munkák befejezése, de most nagyon pozitív előrelépést tapasztaltam. És végül, elnök úr, elérkezett az igazság pillanata, hiszen a torinói szerződést ez év végén megújítjuk. Ennek a feltételei már megvannak, és a szlovén oldalon nagyon jól halad a munka, kivéve a Koper Triest megállapodást. Magyarországról. Magyarországon a nemzeti munkálatok azok gyorsan folynak, de hogy ezt a határon átnyúló módon hogyan sikerül mm, beépíteni az egész rendszerbe, ezt nem tudjuk. Azonban új mm, kormány van, és nagyon bízunk benne, hogy az ő európai elkötelezettségük elő fogja mozdítani ezt a munkát. Köszönöm szépen, Brinkhorst úr. Végül, de nem most, utolsó sorban Vink úr kapja meg a szót az ERTMS-sel kapcsolatban. Elnök úr, tisztelt képviselők! Pat Cox hasonlatát én is továbbvinném a csirkével és a sonkával és a tojással. Nálunk most az a legnagyobb probléma, hogy el tudjuk készíteni a tojást európai szinten. Néhány pozitív dolggal szeretném kezdeni. 3300 kilométer útvonal 10 tagállamban már működik az Európai Unióban az RTMS-sel. Ezen túlmenően nagyon sok előrelépést sikerült elérni az RTMS a különböző beszállítók által szállított berendezések között Spanyolországban, Olaszországban, Svájcban és Hollandiában. A félidős áttekintést, ha elolvasták, bizonyára látták, hogy nagyon jó az átláthatóság, nagyon jó a láthatóság az ERTMS-nek a TNT politikán belül, és ez egyre jobb lesz a jövőben, ha jól tudom. Aztán van még egy dolog, amit szeretnék hangsúlyozni. Az RTMS Európán kívül is a normává kezd válni, mert több mint 13 ezer kilométernyi útvonat RTMS-sel szeretek fel Szaudarábiában, Tájvánban, Kínában, sok Európán kívüli országban, és ez nagyon komoly tényező. Jól mutatja azt Európa vezető szerepét, ezt támogatnunk kell, hiszen technológiai szempontból ez egy óriási előny. Van azonban néhány probléma, amelyeket meg kell oldanunk. Az egyik az RTMS bevetésének a harmonizációja és leegyszerűsítése. Aztán vannak konkrét problémák is, jelen pillanatban német kontextusban. Németország nagyon fontos, hiszen földrajzi szempontból Európa közepén található, és ennek következtében a vasúti közlekedés közepén. Az RTMS rendszer költségei is problémát jelentenek. Röviden a harmonizációról és a leegyszerűsítésről az alkalmazási intézkedések tekintetében. 2008. júliusában sikerült Rómában aláírni a közös szerződést. Nagyon sok megbeszélést folytattunk azóta, együttműködtünk a bizottsággal, az erával és a főszereplőkkel. Az utóbbi időben sikerült megvizsgálni ennek a lehetőséget, hogy hogyan lehetne az RTMS bevetésének a felgyorsítását elérni. Néhány ajánlással álltak elő az illetékesek, és én ezeknek a következtetéseit szeretném most megosztani önökkel. Először is a harmonizáció és a működési szabályok. Amikor az RTMS-sel kapcsolatos munkát elkezdtük, azt mondtuk, hogy három dologra van szükség, hogy ezt alkalmazni tudjuk, és az interoperabilitást a vasúti közlekedés fő célját tegyük az infrastruktúra optimálására, az RTMS bevezetésére és a működési szabályok, operatív szabályok harmonizációra van szükség. Persze megérjük, értjük, hogy költségvetési korlátokba ütközünk, tagállami és EU-s szinten is, de nem szabad visszafordítani a dolgokat. Tehát, hogyha harmonizálni akarjuk a működési szabályzatot, a működési szabályokat, akkor arra azt mondhatom, hogy ez az akarat kérdése, szándék kérdése a tagállamok és a bizottság részéről is nem kerül annyira sokba, csak akaratra van szükség. Mit is értek ez alatt? Van pár dolog, amit nagyon könnyen, nagyon egyszerűen el lehetne érni. Az egyik például a vonatok hosszúsága. Átlagban 440 méter hosszú egy vonat az EU-ban. Jelentős beruházás nélkül is eljuthatunk 750 méterre. Ez semmi komolyabb beruházást nem igényel, semmi komolyabb változást. Egész egyszerűen csak jobb közlekedési módozatot el. Miért nem tudnánk megtenni? Aztán a másik az extra súly, vagy a sebesség, vagy a simpárok kiosztása. Tehát ezek a dolgok olyanok, amelyek nem kerülnek annyira sokba, de mégis nagyban hozzájárulnak a vasúti közlekedés hatékonyságához. Szerettem volna az engedélyezési eljárások harmonizációra is felhívna a figyelmet. A nemzeti engedélyezési eljárások komoly szűk keresztmetszetet jelentenek az RTMS bevezetésében. Egy ilyen ördögi körbe kerülünk mindig. A konkrét biztonsági előírások, amelyeket néhány tagállam elvár a tenderezési szinten, és utána ezután van lehetőség az RTMS beszerzésére is. Tehát az engedélyezési folyamatokat lehet harmonizálni, és ehhez sincs nagyon sok pénzre szükség, azonban nagy mértékben javítaná a közlekedési hálózataink hatékonyságát. Aztán a harmonizáción túlmenően ott van a standardizálás. Egységes normákról sokat beszélünk, milyen specifikációkra van szükség. Lehet-e standardizálni konkrét specifikációkat, ha igen, akkor azzal is nagyon sokat tudnánk előrelépni, és ezt megtehetjük annak alapján, amit már bizottsági szinten megszületett. Most már ö, legális standardjaink, normáink vannak. Miért nem akarjuk ezeket harmonizálni? Különösen, ha új tendereket írunk ki, annak érdekében, hogy az ERTMS-t jobban, szélesebb körben és hatékonyabban alkalmazzák. Aztán a 2000 12-ig a 3.0.0-es standardet is el akarjuk érni, és ezt a tender be lehetne venni. Miért nem akarjuk a három a, a jelenlegi rendszerből erre az újra a normákat egész egyszerűen csak a tender kiírásokat kellene megváltoztatni az infrastruktúrák irányítói, a vasútársaságok, az RTMS er gyártók, a nemzeti biztonsági hatóságok mind nagyon fontos szerepet játszanak, csak úgy, mint az Európai Vasúti Ügynökség. Hogyha ezeknek a szereplőknek a párbeszédét tudnánk javítani, azzal is hozzájárulnánk a fejlődéshez, és aztán a termékek standardizálása. Ez is egy olyan komoly ügy, amire nagyon sokat dolgozunk. Együtt dolgozunk a gyártókkal, és ha sikerre járunk, akkor ez is hozzá fog járulni az RTMS széles körben való elterjedéséhez. Aztán hangsúlyozom azt is, hogy mennyire fontos harmonizálni és standardizálni a különböző eljárásokat, a tesztelési eljárásokat. Most vizsgáljuk, hogy a különböző EU-s tagállamokban milyen teszteket használnak. Köze- következetes, közös tesztrendszert kell kialakítanunk. Ez meggyőződésem koordinátorként mandátumomnak egyik része, hogyha ezt be tudjuk vezetni. A közös tesztelési eljárások a laboratóriumi tesztek szintjén utána európai szinten is elismerhetőek lennének, és ez is hozzájárulna az előrelépéshez. Aztán koordinálni kell a beruházás megvalósítását. Az interoperabilitás az RTMS e esetében csak akkor történhet meg, ha hosszú folyosókon keresztül a különböző szereplők között megvannak a megállapodások, hogy közösen hajtsák végre, és közösen tervezzenek. Azt látom, hogy itt az a pozitívum, hogy különösen a záruszállító folyosók számára a legfelsőbb szinten a résztvevő tagállamok miniszterei szintjén sikerült megalkotnunk ezt az együttműködést, aztán az alattuk lévő végrehajtó szinten kell, hogy legyen egy bizottság, aki felelős a program megvalósításért, és utána maguknak az infrastruktúráknak az irányítói nem csak konkrét terveket kell, hogy kitaláljanak, hanem végre is kell, hogy hajtsák. Ez a struktúra most már felállt, és három éve működik is az A korridoron, ami Genovát érinti például, illetve a C korridoron is, és a fő um, áruszállító korridoron is bevezettük, látjuk, hogy működik a dolog. Tovább kell lépnünk, és tovább is fogunk. Egy össze kell hangolni az RTMS-t és a Legacy rendszert is, hiszen az RTMS rendszerre át szeretnénk állni egy mozdulattal. Az EU-ban e, bizonyos ideig a legacy rendszert használtuk, és koordinációra van szükség ahhoz, hogy optimális legyen az átállás. Röviden hadd még Németországról. Rendkívül fontos szerepet játszik, hogyha az interoperabilitást valósággal akarjuk tenni az RTMS ügyében. Négy korridor halad át Németországon, és ezen túlmenően elmondhatom, hogy a német kormány kötelezettséget vállalt, hogy figyelembe veszi azt, hogy a négy koridor számára milyen berendezésekre van szükség. Van néhány tényező, amelyeket olyan jól ismernek, mint én. Van egy fenntartása Németországnak, egy kicsit lefékezte a végrehajtást, ezért a német kormány képviselőivel és a közlekedési miniszterrel tárgyalnunk kell. Mondjuk, azt mondjuk, hogy legyen az A-korridor a fő prioritás, hiszen ez az a folyosó, amin a legtöbb áruszállítás történik. És ennek áll legjobban az RTMS tekintetében a végrehajtása. A többi folyosó esetén pedig nézzük meg, hogy mire van lehetőség, milyen megszorítások vannak, milyen eh, hátráltató tényezők német szinten. És amikor tárgyaltunk a német kormánya, akkor azt hiszem, hogy utána három okot tudtunk leszűrni, hogy miről is kellett tárgyalni. Az egyik, amiről sokat tárgyaltunk, azok a költségek voltak mindenkinek más a véleménye arra vonatkozólag, hogy Németországnak mennyibe fog kerülni az ERTMS. 4,5 millió euróról beszéltek ennek a bevezetésére. Persze, erre szükség van, de akkor, csak akkor, hogyha az összes folyosót figyelembe veszük, de hogyha csak a prioritásokra koncentrálunk, különösen az A koridorra, akkor sokkal-sokkal alacsonyabbak ezek az összegek. mondjuk 400 millió euró az A korridorra 5 év alatt. Ez véleményem szerint egy Németország méretű ország számára megfizethető kell, hogy legyen. Plusz lehetőséget kell, hogy adjon nekünk is arra, hogy az egész program az interoperabilitás szempontjából hihetővé és, és hitelessé váljon. Tehát egy oldalról a költségekről voltak viták. De hát érteni kell, hogy ez nagyon hasznos. Aztán technikai megoldásokról is voltak viták, persze a különböző verziókról, a különböző normák verzióiról voltak viták. Ez túlságosan technikai jellegű, úgyhogy ebben nem mennék bele. Szerintem megoldható a kérdés. Ha kérdésük van, akkor persze részletekbe megyek. És utána a technikai megoldások, a harmadik kérdés, nem finanszírozhatóak, mert költségvetési megszorításokkal élt a pénzügyminiszter. Azt gondolom, hogy itt is figyelembe kell venni azt, amit a költségekről mondtam, és meg kell tárnunk azt az utat, ami lehetőséget nyújt arra, hogy tovább menjünk. Először az A korridoron, és egy hosszabb időszakaszban a többi prioritást tervező, különösen teherszállító korridorok esetében. Aztán a, a szerelvényeken található berendezések. A legtöbbjük nem ERTMS berendezés, és nem volna, nincsenek jóvá hagyva. Aztán vannak olyan műszaki szabályok is, amelyeknek meg kell felelni annak érdekében, hogy a biztonsági hatóságoknak eleget tegyünk. Erre vonatkozóan is vannak javaslatok, és itt is lehet csökkenteni a költségeket, hogyha összehangoltan akarunk ö, fellépni. Aztán mi az az ösztönző, amire szükségünk van arra, hogy ezt az átállást a vasútársaságoknál elérjük. Ha jól értettem, akkor a vasúti csomag felülvizsgálatában 5%-os csökkenést keresünk a helyiek számára a hozzáférési díjban, akkor, hogyha RTMS-el er felszerelt szerelvényt használnak. Körülbelül 200 ezer euróba kerül egy ilyen, és körülbelül 5-6 év alatt minden életvonatot fel kell tudni szeretni ilyen RTMS er berendezéssel. Tehát van technikai megoldás, enne, ez jogi szempontból rendben van, megoldottuk a technikai problémákat is, de még van néhány, aztán van gazdasági probléma is, de ennek a módszernek a ebben rejlő lehetőségek az interoperabilitás megvalósítása szempontjából itt van a kezünkben, egy karnyújtásnyira van a megoldás. Persze a félidős felülvizsgálat szellemében fogunk eljárni, de szerintem az egyetlen dolog, amit tehetünk, az, hogy folytatjuk a munkát, és ahogy Pat Cox is mondta, gyerünk és készítsük el azt a tojást az EU-ban az európaiak számára. Okay, Köszönöm szépen. Vinken úr, Cox úr, Balázs úr, Brinkhast úr. Felolvasom, hogy ki van a listán, de ha szeretne még valaki. Mr. Alcadroy, Mrs. Meissner, Mr. Kramer. A frakciók nevében. Mrs. Ayala, Sender, Mrs. Lichtenberger, Mr. Ugias, Mrs. Fayon, Mr. Kuhn, Mr. Rike and Mr. Bach. Vannak a listámon, mint hozzászólók. Akkor van-e még valaki, hanem akkor ennek alapján lezárjuk a hozzászóló listáját. Kancsen úr a szó először a népát nevében. Köszönöm, elnök úr. Tényleg nagyon örülök ma, mert éreztem, hogy amit hallottunk, olyas valami, ami rendkívül fontos a prioritást élvező projektek vonatkozásában. Cox úr összegezte mindazt, amit ma hallottunk, két folyosó van, az Alpok két oldalán, amely az PP1-hez kapcsolódik, az észak-délihez. Ezen kívül ott van Genova, Rotterdam, illetve az Atlanti óceáni rész. Azt gondolom, hogy sikerült egy egész képet kialakítanunk a teljes hálózatról, ami rendkívül fontos Európa jövőbeli fejlődéséhez. Úgyhogy tényleg a jövőbeli fejlődés szívében találjuk magunkat. Azt hiszem, hogy nagyon jó megoldás ez, és az ERTMS-sel sikerül az interoperabilitást is elérni. Nagyon jó dolog ez, és politikai szempontból nem szabad hátranéznünk, hanem előre. Azt gondolom, ezt tanultuk ma, és ez mindannyiunk számára ösztönző, hogy lépjünk. Én már tárgyaltam Cox úrral és Brinkhorst úrral ö, többször is, és tudom, hogy rendkívül elhivatottak ö, az előrelépés mellett. Jelentéseikből azt olvastam, hogy vannak ugyan késedelmek és problémák, de ennek ellenére optimisták, ö, és meggyőződésük, hogy a problémák megoldhatók. Szeretném megismételni, hogy ha valahol valamilyen probléma merül fel, akkor nem szabad azt mondanunk, hogy akkor hagyjuk. Mert ez tönkretenne az egész hálózatot. Ellenkezőleg meg kell próbálnunk megoldani ezt az egész problémát, és szerintem az egész frakcióm nevében szólok, amikor ezt mondom. Nos, az egyik probléma a késedelmek szempontjából a finanszírozás. Ennek nagyon rossz a hatása a már egyébként is létező problémákra. Úgyhogy nem ez a megfelelő megoldás. Ha bármi helyi probléma van, helyben meg kell próbálnunk megoldani. De a valós probléma az együttfinanszírozás. Ez az a valós probléma, amivel szembe kell néznünk. Úgyhogy nem kellene bűnbakokat keresgélnünk, inkább megoldásokat. Elnök úr, ahogy már említettem, figyelembe kell vennünk azt, hogy koordinátoraink mekkora hatáskörrel rendelkeznek, mennyire tudják megoldani a helyi problémákat, mert igenis vannak ilyenek. Az európai koordinátoroknak többet kellene tudni tenni helyi szinteken. Talán nagyobb hatáskörrel kellene rendelkezniük. De azt nem igazán tudom, hogy másképp hogyan tudnánk megoldani a helyi problémákat. Mindenesetre hiszem, hogy jó úton járunk, helyes az az irány, amiben elindultunk. És remélem, hogy a biztos úr, aki ma délután beszélt a finanszírozási problémákról, megtalálja annak a módját, hogy nem csak a költségvetésen keresztül, hanem más módon is eljárjon. A cél az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy tanulmányok is szülessenek, de ne csak tanulmányok, bár ezekre szükség van, tettek is kövessék ezeket. Ugye 8 milliárdról beszélünk, és meg kell találnunk a megoldást. Köszönöm szépen. A Jeleszende asszony következik. Köszönöm, elnök úr. A koordinátoroknak néhány kérdést szeretnék megfogalmazni. Kencsen úrhoz csatlakozva szeretnék én is köszönetet mondani a koordinátoroknak, azért, hogy ilyen optimista képet festettek mondjuk, a, ami a sonkát meg a tojást illeti, hát nem igazán tudom, hogy ki kicsoda, de azért eléggé dinamikus elképzelés mindez. Hoxul. Bár mind a négyükhöz szól ez a kérdés, de legalábbis ö, ahhoz a három koordinátorhoz, aki a folyosókkal foglalkozik. Az önök projektjei megfelelnek a félidős kritériumoknak? Most kaptuk készhez csak ezt a dokumentumot, és nem tudom, hogy ez a dokumentum hasznos-e az önök számára, amikor a régiókkal kommunikálnak, amikor a hatóságokkal kell tárgyalniuk, amelyek érintettek. Az egyik projekt értelmében a, az alagút déli része problémás, lesz, a Brenner alagútra gondolok Balázs úrhoz szól a kérdésem. Kanszrújéval kapcsolatban van egy technikai, műszaki jellegű uh, megoldás. Ez 2010 előtt megoldásra kerül? Mert ez volt az előfeltétel annak, hogy a továbbiakban is finanszírozzák ezt a projektet. Rindhorst úr, uh, Lyon, Toronto. Nos, nyilván a spanyolok és a portugálok előnyét élvezik majd ennek, mert az ibériai félsziget vonatkozásában vannak még határon átnyúló területek, amelyekkel foglalkoznunk kell ezen projekt keretén belül. Nem tudom, hogy megfogalmazottak-e új feltételek a félidős értékelés vonatkozásában, mert ez hasznos lehet. Például segíthetne eldönteni a tervezést, és a 2010 előtti időszakra meghatározható lenne. Spanyolország az ERTMS-t az egyik prioritásaként kezeli. Erről tudna esetleg többet mondani? Illetve a vasúti csomagról. Ez azt jelenti, hogy az ERTMS a jövőben meg, könnyebben kifizethető lesz? Köszönöm szépen, a liberálisok képviselője következik. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a koordinátoroknak, hiszem, hogy nagyon fontos ez a mai ülés, mert nagyon sok részletet hallottunk az előttünk álló projektekről, így jobban dolgozhatunk a jövőben. Brinkhorst úrral kezdeném, mert ő nem említette egyedül Németországot. Brinkhorst úr, öntől szeretnék kérdezni valamit, mert én magam nem ismerem részleteiben az ön projektjét. Azt mondta, hogy 2015-re az országoknak be kell bizonyítaniuk, hogy keményen dolgoznak európai szinten. Esetleg azt gondolja, hogy fennállhat ennek a veszélye? Ha nem, akkor mit kell tenni annak érdekében, hogy az adott ország 2015-re elvégezze az által elvégzendőket? Hogy befejeződhessen a hálózat építése. Hát Cox úr, Ön azt mondta, hogy nem túl jó dolgok történnek Németországban. Kicsit konkrétabban fogalmazna? Mégis mi az, ami problémás Németországban? Mert mi németek nyilván szeretnénk a fejlődést, a vasút fejlődését. Balázs úr, Hát ez egy kicsit <laughs> kemény dió, a Pozsonyi, Párizs Pozsonyi folyosóról beszélt. Bizonyára ismeri a Stuttgarti kérdést, és bizonyára tudja, hogy tüntetések vannak a projekten szemben szeretném megkérdezni, hogy mennyit tesz annak érdekében, hogy segítsen, hogy ez a nagysebességű folyosó kiépüljön, és hogy több vonat járhasson erre, így csökkenthetjük a CO2 kibocsátásokat. Végezetül megint Balázs úrhoz fordulok, Németország központi szerepére utalt az ERMT-ben, mivel Európa középében található, nagyon sok projekt található itt. Azt említette, hogy a német kormánynak nem jó volt az elképzelése a pontos költségekről. E, néhány számmal alátámaszthatná ezt a kijelentését? Köszönöm szépen. Köszönöm. Megpróbálom elkerülni azt az esetet, hogy ez itt német vita legyen, de sajnos megint német hozzászólón következik. Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam, annak ellenére, hogy német vagyok. Köszönöm a hozzászólóknak, elsősorban Cox úrnak, amit mondott, mert nagyon optimista volt, de hát sajnos a realitások mások. Ami a Nürnbergi repülőtéri utat illeti, 2010-11-re el kellene, hogy készüljön, de hát ha szerencsések vagyunk, ebből csak 2017-re vagy 20-ra lesz valami. A Brenner alagút vonatkozásában ugye ott volt a svájci, a... de vannak még más alagútak is, amelyek nem készültek el. Nem igazán tudjuk, hogy Németországból hogy kerülnek oda majd a járművek. Miért nem használjuk fel már a már meglévő struktúrákat, miért nem adjuk fel ezeket, amiket még nem tudunk, be, amiket nem tudunk befejezni? Nézzük a Brenner alagú további problémáit. Ott van a masszínai probléma is. Szeretnék további részleteket hallani erről. Balázs úr. A Stuttgart 21-ről nem mondott semmit, pedig mindenki erről beszél, benne van a, a sajtóban is. Tehát a helyzet az, hogy azért tüntetnek az emberek, mert óriási költségek bekerül. És hogyha mindez a pénz Stuttgarthoz és a Baden-Württembergi területhez kerül, akkor másra nem marad semmi. Én ezt a kérdést már föltettem korábban is önnek. Azt mondta, hogy a Stuttgarti állomás nem európai projekt. A bizottság és az Európai Parlament soha nem mondott rá igent. A föld alatti projektre, a Stuttgarti állomás alatti projektre. Bár Kálász úr hétfőn ezt megismételte. Ez nagyon jó. Szeretném, hogyha többször is megismételnék, mert akiket érint ez a projekt, ha meghallanák. Stuttgart. ...70% az utasoknak ezen keresztül jut el valahova. A Stuttgart 21-es projekt vonatkozásában a teherforgalmat nem veszik figyelembe, úgyhogy figyelembe kéne venni talán a költség-előny arányt is ezen utakkal két olyan vonalat építenek ki, amelyet teherszállításra nem lehet felhasználni. Ennek pedig semmi értelme, amikor új vasútat építenek, föl, lehetne tudni, föl, lehetne, föl kellene tudni használni ezt teherszállításra. És úgyhogy ez a pro- probléma a Stuttgart 21-jel, ezt pedig nem szabad elfelejteni. Aztán ott van a Bécsi központi pályaudvar, esete, ott hasonló utat építenek, ezt elfogadtak, rendben, de a Stuttgart 21 ez további problémás terület lesz, mert lesznek vonalak, utak, amelyeket személyszállításra használnak, de a teherszállításra nem lesznek alkalmasak. Lyon, Torino. Ö, még további három szerződése van szükség, és azt hiszem a döntést meg kell hozni. Fink úr, nagyon érdekes, amit elmondott. Azt mondja, hogy Németország gátolja a haladást. Németország 23 millió eurót nem tud Európa számára előteremteni, mert ez nem fedezi a költségeket. Azt mondta, hogy még 3,4 milliárdá áll rendelkezésre az elkövetkezendő évekre, de nem tudom, hogy a németek számára ö, esetleg ö, jobb lenne a helyzet versenyképesség szempontjából, hogy az ERMT-t nem vezetnék be. Tulajdonképpen most az történik, hogyha 20 féle jelzőrendszer van Európában, és 20 új ERMT-vel váltják ki ezeket, mi lesz? A kérdés az, hogy a rostok kopenhágai ö, hálózatra ö, miért terjesztik ezt ki? Ha Stockholmot is bele tudnák venni, ez nagyon jó lenne. De ott van ez a 10 kilométeres szakasz, ami hiányzik a rostoki kikötő előtt, és az ERTMS sem teljesen folyamatos. Úgyhogy ez teljesen őrület. A kérdés az, hogy meg tudjuk-e ezt a problémát oldani. Aztán ott van a Perpinyoni út ezen az útvonalon tudnak majd ETRMS segítségével közlekedni a vonatok? Végezetül. Mi a helyzet a szerződésekkel? Ön elvileg föltett a kérdést, szeretném hallani a választ. Elnök, hát mióta elkezdtek hozzászólni a kedves kollégák, a listám csak nő, Gondolom a Stuttgart 21-el kapcsolatban kétségei vannak. Ezt csak feltételezni tudom. Kérem, aki hozzá akar szólni a Stuttgart 21-hez, akkor röviden tegyék. Rána asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én megpróbálok röviden szólni. Megpróbálok világosan és koherensen ö, fogalmazni, de osztrákként Cox úrnak szól a kérdésem a Brenner ö, Base ö, alagúttal kapcsolatban. Egy éve vagyok a parlamentnél, és még mindig meglep, hogy olyan drágának találják ezeket az infrastruktúra építéseket. Hát igen, mert drágák. Nyilván szükség van hosszú távú költségvetésre az ilyen projektek vonatkozásában, mert ezek drágák bizony. Ausztriában nyilván folynak a viták a jövő évekre vonatkozó költségvetésről, És nyilván költségvetési okai vannak annak, ahogyan döntöttünk Ausztriában az algutak vonatkozásában. Nagyon remélem, hogy ragaszkodik majd Olaszország vonatkozásában is ezek a kérdésekhez. A plegykák szerint a Brenner alagúttal talán geológiai problémák lesznek, és esetleg lesz probléma majd annak megközelíthetősége ö, vonatkozásában is. Ezzel kapcsolatban esetleg tudna még részletekre kiterni? Köszönöm szépen, Dichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Elnézést kérek. Két ülés között rohangálok, elnézést kérek, úgyhogy el szeretném mondani, hogy nem hallottam ezeket a jelentéseket pont ezért. De már elolvastam az ön anyagát. Teljesen világos, hogy, és most Cox úrhoz szeretnék elsősorban szólni, hogyha az északi-déli utak ö, vonatkozásában ö, gondolkodunk el, egyáltalán nincs garancia, ö, Mi a helyzet a déli megközelítésével ennek az alagútnak? Nagyon udvariasan fogalmazott a jelentésben. Azt mondta, hogy még nem adták be ezeket a projekteket. Hogyha azt veszük, hogy Olaszországban mennyi időt vett igénybe az, hogy a tervezéstől a való megvalósításig eljusson, hát akkor egyszerűen fel kéne tenni a kérdésünket, hogy egyáltalán elkezdjük építeni ezt az alagutat a közeljövőben. Nos, kilométerenként sokkal drágább lesz Olaszországban alagutakat építeni, ezt statisztikai adatokból tudjuk. Ez egy másik probléma. Nagyon drága és költséges az alagutak építése Olaszországban. Itt pedig különbséget kell tenni a tények és az ígéretek között. A tények azok, hogy még mindig nincsenek tervek. Vannak ígéreteink, melyek értelmében talán majd lesz pénz Olaszországban, hogy megépítsék a Brenner alagút olaszországi szakaszát. Ez pedig azt jelenti, hogy alternatív megoldásokat kell találnunk, hogy meglegyenek ezek az útvonalak, mert pillanatnyilag ez a helyzet ezzel az alagúttal. Balázs úr, azt hiszem, nagyon érdekes, amiket elmondott. Mindenféle nagyon szép folyosót említett, hát vannak talán problémák. A kérdésem azonban a következő. Szerintem nagyon fontos, hogy az ipari háromszöget is figyelembe vegyük Bajorországban. És legyen egy északi szakasz is, vagy Salzburgon keresztül legalább egy vasútvonal. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy van-e már fény az alagút végén, hogy így fogalmazzak? Vagy ezt az úgynevezett Bajor háromszöget semmiképpen nem lehet létrehozni a tagállamok már azzal fenyegetnek, hogy az európai pénzeket visszanyírbálják. Másrészt azonban a társfinanszírozási forrásokból is kevesebbet akarnak adni ezekbe az európai projektekbe, de nyilván, ha nincs megfelelő társfinanszírozás, nem jutunk sehova. Nyilván a tagállamok se adnak semmit, ha nem kapnak semmit Európától cserébe. Úgyhogy valahol meg kell találni a megoldást erre a problémára. Köszönöm, hogy végighallgatta a kérdéseimet, és remélem személyesen is tudunk beszélni. Majd köszönöm. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Gratulálok a koordinátoroknak, nagyszerű jelentéseket hallottunk tőlük. A szlovén állásponttal szeretném önöket megismertetni. <clears throat> Brinkhorst úrnak mondanám, hogy nagy örömmel tölt el, hogy ön rámutatott a politikai aspektusra ezen a projekt, a prioritási projekteken beszül, hiszen Szlovénia szépen előre lépett a belföldi hálózatépítés során, viszont ami aggaszt, az a Sixth a hatos projekttel kapcsolatban ugye lelassulást tapasztalunk, és egyáltalában ennek a tempója nem egyenletes. Ugye nekünk az ötödik páneurópai koridoron kell fejlesztenünk a hálózatunkat, amely ugye része a hatos projektnek, tehát a Koperi kikötő és más adriai kikötőkről van itt szó, mert hiszen a Koperi forgalom 60%-a Magyarországra megy, illetve Ázsiát érinti. Ez az ötös, ötödik páneurópai csat ö, korridor, amely egy egy hatodik prioritási projekt, ez egy nagyon fontos integrációs pont a tízes koridor szempontjából, de a Nyugat-Balkánra is ki kéne ezt terjeszteni, és még egyre mutatnék rá, az új tagállamoknak nem sikerült felzárkózni 2004 után, vagy 4 óta a régi tagokhoz, Szlovéniában például a Mm. úthálózatot nemzeti pénzalapokból finanszíroztak, tehát én úgy gondolom, amikor a társfinanszírozásra gondol, akkor figyelembe kéne venni nem csak azt, hogy mennyi pénz ment egy-egy projektbe, hanem hogy egy adott tagállam egy állampolgárára mekkora finanszírozási összeg esik. Végül is az ön jelentésében agálynak adott, a, adott hangot, hogy az olasz oldalon vannak bizonyos késések, késedelmek. Ugye az új torinoi megállapodásra utalnék itt, hogy amennyiben ez évben nem szülik megállapodás, akkor a projekt további késedelmeket szenved. Én optimista vagyok a, azzal kapcsolatban, hogy az új torinói szerződés tető alá hozzák még <clears throat> ez év végéig. Szerintem pillanatnyilag, vagy ebben a pillanatban nagyon negatív fényt vetne mindannyiunkra, ha prioritást változtatnánk. Asturias úr, köszönöm szépen, elnök úr. Valami probléma van, nem hallják a tolmácsok a hangot. Ma este nagy sikere volt Pat Cox a hasonlatának a, a tojással és a tyúkkal. Most rendben van, megkérnék, hogy kezdje újra. Köszönöm szépen. A pp 1 el kapcsolatban. Ugye a tojás Berlinben születik meg, de a csirke Palermóban pusztul el. Nem beszélt viszont a csirke haláláról, tehát Palermóról nem beszélt. Erre kérdeznék rá, hogy mennyi időbe telik mindenek megvalósítása, és honnan és mennyi pénzt kell előteremteni ehhez úgy a messzinai öblön, illetve szorosan átívelő hídra gondolok. És van -e egy B változat? Leo Torino, Lyon Torinóra utalnék. Nincs értelme a lehetetlen dolgokat megcélozni, inkább a, a megtehető dolgokat célozzuk meg. Kün úr, nem a 21-el, nem. Úgy gondolom, hogy fontos, szükséges, hogy figyelembe vegyük a világgazdasági helyzetet, és megértsük, hogy rengeteg áru érkezik a Suezi csatornán keresztül Ázsiából, keletről, ezért van szükség jobb áruelosztásra, nem csak az alagutakról van szó, az Adrián új kikötőkre van szükség, mert hiszen ö, így tudjuk összekötni, vagy bekötni a vérkeringésbe Kelet-Európát. És Brink úr, Koper és Triest között megfelelő ö, szerződést kell ö, tető alá hozni. biztosítandó, hogy és biztosítsuk, hogy rendbe legyen ez a szerződés. Az értelmeztre is szükség van. Azt mondják egyesek, hogy ez nem kerül sokba. Stuttgart 21, az egy rémálom, túl e, sokba kerül. Valamiféleképpen arányosítani kell ezeket a költségvetéseket. Az ERMTS re szükség van, és ugye el együtt kell, hogy értsenek Madame Aberivel, hogy a 21-esnek a meghosszabbítása Rostokig el kell, hogy érjen Berlinből, mert itt van még Kramer úr problémája is, ami ide tartozik. Egyébként eh, nem tudunk tovább lépni a 21-essel. Köszönöm szépen, Rike úr! Elnök úr, én nem fogok a Stuttgart 21-ről beszélni önnek. Bár az osztrák-német vasútra kapcsolatos ismereteim jelentősen gyarapodtak a mai napon. Úgyhogy köszönöm a munkájukat, köszönöm elkötelezettségüket és munkájuk minőségét. Nos, nem könnyű uh, egy uh, zenekart uh, vezetni, úgyhogy néha én is fölteszem a kérdést, hogy vajon mit teszünk mi itt. Tulajdonképpen van is itt egy aprócska probléma, ami nem más, mint a, a közös ügy megértésének készsége. Úgyhogy egy-két megjegyzést engedjenek meg. Az első az, hogy amikor ezeket a projekteket veszük, tényleg követjük az előrehaladást, tudjuk azt is, hogy vannak nehézségek, de tényleg történik valami. Na most, hogyha a munkatársak számát nézzük, na most az Európai Uniónál évente egy milliárd euró áll rendelkezésre a vasút vonatkozásában. Úgyhogy, hogyha összes szakpolitikánkat a tentékre költjük, akkor gyakorlatilag csak az alagutat építjük, és semmi más nem tehetünk. Az összes politikák integrált kezelése az ilyen körülmények között, az államok, a régiók, még a saját alapjainkkal, tehát a strukturális alapokkal is nagyon fontos. Tehát a valós kérdés, ami a felülvizsgálat során is felmerül, illetve az összes projekt vonatkozásában az, hogy úgy teszünk-e mindig, hogy a transeurópai hálózatokat próbáljuk irányítgatni, vagy tényleg megfelelő forrásokat biztosítunk számára. De tényleg van valami groteszk a tervek és a gyakorlat között. A következő az RTMS kérdése ugyanis, még ha az összes transeurópai hálózatot is megépítették volna, ha meglettek volna az alagútak, a ö, problémák ki lettek volna küszöbölve, nem működne, mert nincs harmonizáció, nincs egységes biztonság, nincs interoperabilitás, mert mindent próbálnak befolyásolni, az embereket is, és az anyagokat is. És hallottam, mikor kiváló munkát végzett, de olyan intézkedésekről beszélt, amelyek interoperabilisak, anélkül, hogy valaha is kiejtette volna a száján az Európai Vasúti Ügynökséget. Pedig hát ez az a fórum, amely indi, segíthetne. 600 millió eurót szántunk erre, úgyhogy eléggé groteszk, hogy nem is hallunk róla, hogyha látjuk, hogy mekkora kihívások állnak előttünk. Persze, amikor azt mondják a németek, hogy nem akar, nem tudnak ennyi pénzt beletenni ebbe a zsákba, akkor azért, mert nem akarják. Úgyhogy nyilván előnyt jelent az, hogyha valaki a monopólium helyzetét megtartja, mert ha nincs opera, interoperabilitás, ez a legjobb módszer ennek megőrzésére. Azonnal befejezem. Nem szeretnék itt darabonként visszatérni minden egyes szakaszra, Szent Gotthárdig, ami szégyenletes, az összes problémát, a német állomások, az osztrák állomások és egyéb más témák vonatkozásában. Annyit mondanék pusztán, hogy ha nem veszük kezünkbe politikai síkon ezt az egész kérdést, és a koordinátorok nem tudnak megtenni mindent, amit akarnak, akkor nem lesznek európai hálózatok, ugyanis ma csak kizárólag inter Köszönöm. Köszönöm szépen, Bakúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet illeti a négy koordinátort, a nagyon érdekes magyarázataikért. Ahogy már korábban elhangzott, hogy rengeteget kérdeztünk a koridorokról, én nem fogok. Két kérdésem lenne Vink úrhoz az ERTMS-szel kapcsolatban. Már az elején azt mondta, hogy tíz ország már bevezette, ugyanolyan szinten vannak ezek technikailag, vagyis a legmagasabb technikai szinten áll ez a tíz ország? A másik kérdésem pedig, hogy nagy erőfeszítések történnek, hogy az ERTMS-t az teljes infrastruktúránkra eh, rátelepítsük. De milyen berendezésekről van itt szó? Ugye a gazdasági válság is kihat erre, hogy Ugye a társaság egy része régi berendezéseket használ, és nem is gondolhatnak arra, hogy ezeket modernizálják. A legfrissebb ERTMS technológiával, akkor gondoltak-e, gondoltak-e arra, hogy hogyan lehetne rávenni ezeket az országokat, esetleg ösztönzők segítségével, hogy a lehető legmagasabb biztonsági sztenderdeket honosítsák meg, a gördülő állomány sem a legmagasabb technikai szinten áll, tehát hogyan tudunk segíteni, nyomást gyakorolni, vagy pedig ösztökélni, ösztönözni, abból a célból, hogy ez egy koordinált folyamat legyen, és ne legyenek lukak ebben a rendszerben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A TEN-T 1-es Erfurt, Berlin Erfurt, nem hallottunk még erről. Most 60 százaléka a beruházásnak már megtörtént, ugye hidak már a helyükön állnak, de van, aki azt mondja Németországban, hogy álljanak le ezzel az úttal, mert úgysem lehet árut szállítani ezen. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit te tesznek a célból, hogy le ne állítsák őket, és hogy nehogy túl drágák legyenek? Köszönöm szépen. Köszönöm. Balázs urat hallgatva meglepődtem, hogy a Párizs-Bukaresti vonal Stuttgartban lesz ennek vége, Úgy tudom, hogy a Stuttgart már nem kap több TNT finanszírozást, tehát nem világos előttem ez az egész projekt, mert ugye a Stuttgart 21 rengeteg dicsérő szót kapott, különösen a föld alatti munkálatokért, ugyanakkor Merkel asszony azt mondta, hogy az Európai Parlament támogatja a Stuttgarti állomásépítést. Ez egy nagyon szűk csatorna, nagyon szűk alagút, és egy száz éves, száz évvel ezelőtt egy technológiai csodát képvisel, nagyszerű mérnöki teljesítményt reprezentál, de az emberek a saját szekciójuk miatt is aggódnak, mert a helyi, mert ez az új ö, szakasz, amely nagyon sokba kerül, nem fogja a helyi közlekedési igényeket szolgálni, tehát ne, felmerül a kérdés, hogy ezt a be, beruházást nem lehetett volna jobban felhasználni. Kacsin úré a szó. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Tisztelt koordinátorok, először is gratulálnék mindannyiuknak, nagy örömmel tölt el, hogy tényleges, lényegi eszmecserét tettek így lehetővé, de azért az alábbi megjegyzéseim lennének. Mindannyian látjuk, hogy nincs elég anyagi beruházási lehetőségünk az infrastruktúrába, mert sokkal nagyobbak az elvárásaink, igényeink, mint amennyi pénzünk van. A meglévő pénzt viszont nem használjuk fel megfelelően, nem akkor használjuk fel, amikor kellene. Nincs egyetlen olyan projekt sem, ahol ne lenne ö, késlekedés, ami egy paradoxon. És akármely politikai opciót veszük ö, számításba, Amint az infrastruktúra elkészült, a polgárok természetesen boldogok, és örülnek egy ilyen infrastruktúrális beruházásnak általánosságban. Ez ugye jól elköltött európai pénz, forrás, tehát az alábbi a kérdésem ezzel kapcsolatban. Van egy B-plan, B-tervük, b plan b tervük tehát egy alter, nem alternatív ö, folyosókra gondolok, hanem egy B-tervre, amelyre akkor lenne szükség, hogyha a fel nem használt pénzeket adott esetben más projektekre kellene felhasználni. Tehát egy új dinamikát kellene belevinni a folyamatba a b és az európai intézményeknek képeseknek kellene lenniük a pénzügyi alapok helyes fel és időbeni felhasználására. Én nem vagyok pénzügyér, de nem értem, hogy miért nem tudjuk teljesen felhasználni a rendelkezésünkre álló pénzalapokat. Természetesen állandóan arról beszélünk, hogy nekünk ilyen meg olyan jogaink vannak, de amikor a kötelezettségeinkről van szó, általában csöndbe maradunk. Szlovéniában nálunk állítólag nekünk nincs megfelelő pénzügyi keretünk, de az a problém, hogy nem tudjuk felhasználni a rendelkezés álló EU-s pénzeket sem. Tehát rugalmasan kéne alkalmazkodni az EU-s alapok felhasználására, lehívására, olyan projektek célnak, amelyek a legdinamikusabbak, és amelyek a leginkább profitábilisak. Tehát nagyon is az elvek mentén kell eljárnunk. Ha nem tudunk jó kormányzást biztosítani, akkor nem fogunk előbbre lépni. Tehát a meglévő pénzeket jól kell felhasználni. Köszönöm szépen. Mielőtt a koordinátoroknak visszaadnám a szót, még egy kis megjegyzésem lenne. Én nem akartam megszólalni, de Grike asszony az ERTMS-t felemlítette. Az, e, az ERTMS gyakorlatilag a, az a kulcs, amelyel a interop interoperabilitás ajtaját ki tudjuk nyitni. Hogyha ez nem valósul meg, zárva marad ez az ajtó. Tehát tudunk térképen gyönyörűen vonalakat húzni, gyakran mindig azt kérem a bizottságot, hogy ne ö, ö, fullasszanak bennünket bele a térképekbe, mert a politikusok nagyon szeretik a térképeket. A lényeg itt a prioritizáció, tehát hogy a meglevő pénzt a prioritásokra használjuk fel. Számomra semmi sem fontosabb, mint az RTMS, mert ez az a kulcs, amivel kinyitjuk az interoperabilitás ajtaját. Ez gyakorlatilag vonatkozik az egész Európára, és nem csak egy, egy részére. Tehát egy kicsit el kell gondolkoznunk erről. A pénzszüke idejében, és úgy, ahogy mondtam, hogy elnök helyettes úrnak teljesen igaza van, mert a, mm, ha nincs ERTMS, akkor nincs on interoperabilitás. Nos, akkor nézzük a koordinátorok véleményét. Adjunk egymásnak gondolkodni valót. Rengeteg kérdést kaptak rengeteg dologgal kapcsolatban, de nincs rengeteg időnk a válaszadásra, tehát én úgy gondoltam, hogy Cox úrral indítanék. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr! És szeretném megköszönni a képviselőknek is a megjegyzéseket. Megpróbálok meg reagálni azokra, amelyeket hozzám intéztek. Ancsán úr, egyetértek önnel, és én is előre nézek, de persze tanulunk a múltból is, és próbálok realizmust és optimizmust vinni a jövőbe. A társfinanszírozás kérdése az a terítéken marad még nagyon hosszú ideig. Tudom, hogy a különböző tagáramok elvárásai és igényei nem fognak csökkenni a legnagyobb valószínűség szerint, és stratégiai kérdési ez a parlament és az intézmények, meg tudjanak ezzel birkózni. És valóban a koordinátoroknak a helyi hatékonytalanságok kezelésében van szerepe. Segítenünk kell átlépni az embereknek az akadályokon, és közösen megtalálni a problémákat. Nagyon konkrét kérdést kaptam a félidős felülvizsgálatról, országról és a déli szakaszról. Valóban nagyon komoly lemaradást tapasztalunk, még a tervezés és előkészület terén is, és akkor még szó sincs volt, szó sem volt a, az építkezésről. Öt prioritást élvező szakaszra osztják ezt az amúgy is a prioritást élvező szakaszt. Tece Portegardéna, illetve a bolzánói alagút, elkerülő alagút tervei már megvannak. Véleményem szerint valószínű, hogy a biztos úr által említett marzsok és kötelezettségvállalások segítségével tovább tudunk majd menni, és 2013-ig kiút vagy előirányzott összegeket 2015-ig tudjunk felhasználni. Reméljük, hogy ezt a rugalmasságot ki tudjuk használni azok az európai feltételekkel, hogy az alatt az idő alatt viszont aztán már tényleg el kell végezni a munkát. A többi elemet illetően. Például Trento kikerülése és a Verónába való befutás. Az információim szerint itt még nagyobb lemaradások vannak, még a koncepció kialakításának a fázisában vannak, tehát még jobban le vannak maradva, mint más útszakaszok. Azok az alapok, amelyeket társfinanszírozásra pántlikáztak ezekre a projektekre, lehet, hogy átmenetileg elvesznek, de hangsúlyoznám azt, amit a bizottság mondott, hogy a jövőben életképesnek tűnő projektek azok a következő költségvetési körben visszajöhetnek és érvelhetnek amellett, hogy nekik érdemes pénzt adni. Tehát ez nem fog örökre elveszni, hanem lehet, hogy csak majd egy későbbi pénzügyi tervidőszakban fognak tudni megvalósulni ezek az amúgy is lemaradó, késedelmet szenvedő projektek. Nagyon fontos rámutatni arra a kérdésre, ami már korábban is sokszor felmerült ebben az eszmecserében, lehet-e a különböző hatóságoknak hinni, lehet-e rájuk nyomást gyakorolni, stb. Olaszországban nagyon sok politikai és administratív munka került abba, hogy nagyon részletes jelentés szülessen ezen infrastruktúra projektek finanszírozásáról, hogy legyen egy olyan költségvetési kapacitás, amely a számvevőszék kritériumainak is megfelel. Ez persze bürokratikus és adminisztratív, de erre hát időt kellett szállni, és politikai erőfeszítésre volt szükség, hogy ezeket a feltételeket teljesítsék, de teljesítették, és ez politikai elkötelezettséget mutat az olaszok részéről. Úgyhogy bizakodó vagyok ezzel az ügyel kapcsolatban. Meissner asszony Németországgal kapcsolatban kérdezett, konkrétan az északi hozzáféréssel kapcsolatban. A jelentésben benne van, de azért emlékeztetnénk mégis valamire. Elképesztő előrelépést sikerült elérni. Ahogy Koch úr is mondta, Berlin, Helle, Leip, Lipcse, München, ezek már kész vannak, a Halle, Lipcse, Ebensfeld öm, útvonal is halad. 2015 és 2017 között időben el fognak készülni. A Regensburg-Nürnberg útvonal is 2017-ig el kell, hogy készüljön. Krémer úr felvetette egy kérdést, hogy ezek a dátumok, ezek nem lesznek tarthatóak. Én csak azt tudom mondani önöknek is, amit nekem mondtak, és amit el kell hinnem. Hogyha a Vemszár miniszter úr azt mondja nekem, hogy ezek a szakaszok időben el fognak készülni, akkor ezt el kell hinnem és az infrastruktúra minisztérium embere is azt mondták, hogy időben el fognak készülni. Amikor a München osztrák határ közötti szakaszra gondolunk. Hát itt van egy kockázat, hogy egy kicsit elcsúsznak. És bár nem is azonnal fog ez bekövetkezni, de mégis ez a, itt kritikusabb a helyzet, mint az infrastruktúra más területein. A bevezető utak kapcsolatban nem akarom, hogy egy szomorú, elhanyagolt, elhagyott helyé váljanak. Krémer úr, a németországi határokkal kapcsolatban. A Messina ennyit tudok mondani, a Messina hídról nem tudok sokat. Mióta kineveztek, a déli bevezető útra koncentráltam, ahogy ezt el is mondtam önöknek. Azt mondták, hogy hát torzul a valóság, de én azt tudom mondani, hogy várjuk meg, hogy mi történik. Úgy gondolom, hogy Innsbruck és Teca között persze részekben, de meg fog valósulni a projekt, nem fog egyszerre, csak részletenként, de jövőre meg fogjuk látni, hogy hogy halad a helyzet. Nagyon-nagyon csalódnék, hogyha jövőre visszajövök, akkor ne tudnék beszámolni óriási előrelépésről. Rostok kérdése is gyakran um, felmerült. A core network, azaz a központi vagy mag hálózat kérdése a félidős áttekintésben nem nagyon szerepel. Az adriai kikötőkkel kapcsolatban nagyon jó prezentációt láttam, amelyben elmagyarázták, hogy mennyire izgalmas lehetőségeket rejtenek magukban ezek a kikötők, akár még mondjuk Svájc szempontjából is, tehát hogy mennyi mindent lehetne tovább szállítani ezekből a kikötőkből. Az adriai kikötőkre konkrétan, mint például Rostok esetére is, ha azt mondjuk, hogy jó, jó, van egy ilyen nagyon központi fontosságú hálózat, mi hogy tudunk rácsatlakozni? Kop, kop, jönnek, és ezt megkérdezik tőlünk meg kell tudnunk adni rá a választ. Aztán volt egy másik kérdés, ez is geológiai jellegű volt. Olaszországban azt mondom, hogy politikai és bürokratív szempontból is előrelépést tapasztaltam, ami segíteni fogja a projekt egyes részének a megvalósulását. Az osztrák-olasz kormányközi találkozó november 19-én szintén nagyon hasznos lesz szerintem. Nem vagyok földrajzi szempontból szakértő, de Konrad Bergmeister úrral már beszéltem, ő a BBTEC felelőse. Több mint ezer kátyú volt az ön által is említett útszakaszon, és nem tudták elérni azt, amit szerettek volna. Tehát technikai szempontból nagyon nehéz a helyzetük, de úgy érzem abból, amit mondott, hogy tudják, mit csinálnak, és meg fogják oldani a problémát. A déli megközelítésről már volt szó, a pénzügyről és a finanszírozásról, azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy kérdés. És az egyik probléma, amivel technikai szempontból foglalkoznunk kell, az a keresztfinanszírozás. Az út, közútról a vasútra vagy az európai kezdeményezésekről valami nemzetire. És hogy ezekben milyen lehetőségek rejlenek. Azt hiszem, hogy az Alpok régióját is alaposabban meg kell vizsgálnunk, és konkrétan Ausztráliában azt hallottam, hogy az Eurovinyettaval kapcsolatban már voltak előrelépések, ezt fel kell vállalnunk nekünk is, hogy tovább visszük és természetesen vállalom azt, hogy a minden előlépésről tájékoztatni fogom őket. Hogy a csirke az Palermóban akar-e kimúlni, hát ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az ide bevezető utakról még nem tudok nagyon sokat. És végül Kacsum úr felvetette a B terv kérdését és a költségvetés kérdését. Feltételezem, hogy az szomorú lenne, hogyha mindenhol a B-tervhez kéne fordulnunk, és egy B-tervet kéne választanunk. Életemnek egy nagy részét parlamentben töltöttem, és amit meg nem, azt pedig azzal töltöttem, hogy az íreket meggyőzzem, hogy a Lisszaboni szerződés az nekik jó lesz, és a 2007-től 13-ig terjedő tervidőszakban, amiket megígértem nekik, azokat el is akarok érni és ezért nagyon fontos nekem ez a félidős fel, felülvizsgálat. Hogyha egymásnak kötelezettségvállalásokat adunk, akkor azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan költjük el a pénzt, hogyan költötték el a pénzt, és pont erre jók a koordinátorok, mert a koordinátorok ezeket a kérdéseket fel tudják tenni. Elnök, köszönöm szépen. Plát. Hogyha zirkocsmában nem lenne sör, az bizony komoly polgári felzúduláshoz vezetne. Balázs úr. Igen, Kramer úr. A Stuttgart 21-et nem említettem, azért, mert ez nem egy európai projekt. Ez az Európai Bizottság hivatalos álláspontja. A biztos úr maga mondta ezt lehet, hogy lesznek a Németországban, vannak félreértések, de ön és én és mindenki más, mivel már beszéltünk erről a korábbiakban is, tudjuk, hogy Európa hálózatokat épít, és vasutat, de vasútállomásokat nem épít. Üdvözöljük, hogyha vasútállomást építenek, ezt akár ma is megtettük, de nem építünk ilyet. Például utaltam a Bécsi alagútra, Strasbourgra nem utaltam. Aztán volt egy fantasztikus építési projekt, ami befejeződött. Ez mind a résznek, az az egésznek részei. De nagyon fontos és nagyon világos az, hogy mi az, amit az EU finanszíroz, és mi az, amit a tagállamok, vagy mi az, amit a régiók, vagy a tartományok, vagy a helyhatóságok, vagy a helyi eh, intézmények. Nagyon érdekes, hogy az elmúlt években még ne, nagyobb nehézségek voltak Stuttgartban, mint korábban. De miért? Miért van ennyi ö, tiltakozás jelen pillanatban is? Csak azt tudom feltételezni, hogy elképzelhető, hogy ez azzal függ össze, hogy az építkezés megkezdődött, és az emberek rádöbbentek, hogy mi lesz itt, a saját szemükkel látják, hogy halad a munka. És most az emberek elkezdtek aggódni a költségek növekedése miatt. Hát tényleg 4,1 milliárd euróhoz képest, az a becsült értékhez képest most már 7 milliárdnál tartanak, ez 50 százalékos növekedés. Mhm. Egyénenként nem feltétlenül veszünk meg egy dolgot, hogyha hirtelen 150%-ra növekszik az ára. Úgyhogy érthető, hogy az emberek nézetei megváltoztak ezzel a projekttel kapcsolatban. Lehet, hogyha 5 milliárd alatt maradt volna az ára, akkor az emberek jobban el tudnák fogadni, de hát most csak tippelek, nem tudhatom biztosan. De úgy gondolom, hogy a politikában az embereknek oda kell figyelni az árakra, a költségekre, hiszen ezeknek komoly szerepe van. A politikai helyzet is megváltozott. És ne felejtsük el azt sem, hogy milyen az általános politikai helyzet, és hogy milyenek a költségvetési problémák minden tagállamunkban, Németországban is. Tehát ott vannak a gazdasági eh, problémák, a másik oldalon ott vannak a költségek növekedései, tehát ez mindenhol problémát jelent, Németországban is, de azt hiszem, hogy hogy Stuttgart városában, illetve a Stuttgart városához tartozó tartományban kell megtalálni erre a, megoldást. Erre a szerintem pénzügyi természetű problémára. Na már most Stuttgartban nagyon jelentős a helyi közlekedés volumene. Nagyon sok ember beutaz Stuttgart, beutazik Stuttgartba, majd hazautazik nap mint nap. És lehet, hogy számukra a nagysebességű vonat nem annyira fontos de mindenki más számára nagyon fontos, akik Stuttgarton kívül vannak, és nagyon sok ember azt kérdezte, hogy ez a csoda vasút mikor kezd el már végre működni. Mikor lehet Varsóból, vagy Bukarestből, vagy máshonnan közvetlenül eljutni Stuttgartba vonaton, nem pedig repülőgépen. És akkor akár Strasbourgba is eljuthatnánk ilyen ICE vonatokkal. A stuttgartiak, a helyiek persze annyira nem izgatottak ettől, ők inkább a helyi érdekű közlekedésben érdekeltek. Természetesen a Stuttgarti reptérre is szükség van egy vasúti összekötetésre, gyors, magas, tehát rapid vonatokkal, tehát a reptérre menő vonatokról beszélek, tehát ez két külön dolog, vannak helyi érdekek és nemzetközi érdekek. Stuttgart 21 ist ein Problem. Für mich, die... A Stuttgart 21 az elsősorban a stuttgartiak számára egy komoly ö, probléma, de itt van egy ö, szűk keresztmetszet, arra utalok, hogy szükség lenne egy Párizs-Tudgárti összekötetés, hogy négy, maximum négy óra alatt odaérjen a vonat. Persze, jó fejlemények is vannak, ha Ausztriát tekintjük, vagy Bajorországot, hogy jó legyen a közlekedés, mind tehát például, hogy Münchenből Mühldorf és nem Rosenheim érintésével menne a vonat, tehát más a, hm, más a Mühldorf, München Mühldorf Freilassing vonal, mert ez a áruforgalomra jó, a másik pedig a személyforgalom számára ide, ideális. Szeptember 15-én Berlinben tartottunk egy értekezet, és novemberben megyek én magam Münchenbe, hogy a bajorokkal áttekintsük ezeket a programokat, tehát nem állok le ezzel, ezekkel az ügyekkel. Még mit akartam elmondani? Tisztáznunk kell, a németországi helyzetet, és azután tekintsünk, tekintsük át az EU helyzetét. Először is a németeknek kell dönteniük, hogy mit akarnak, és mennyi pénzük van rá, és azután lehet az EU-val foglalkozni. Ettől függetlenül ugye a német belügyekbe nem akarok bele szólni. Az, az ERTMS-ről is eh, kérdést tett fel nekem, de a kollégáim jobban értenek ehhez. Én, elnök úr, arról kérdeztem, hogy ezen a szakaszon milyen javulások várhatók. Például a CO2 kibocsátás te, te, CO2 megtakarítást váltunk. Én viszont a, a áruforgalommal kapcsolatos deficitre utaltam, Megpróbálom tehát önnek világosabban megválaszolni a kérdését, miután a megfelelő személyekkel felvettem a kapcsolatot. Én novemberben fogok elsősorban ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Köszönöm szépen. Brinkhorst úr következik, és mivel szeretjük Szlovéniát, nem akarjuk kihagyni Szlovéniát sem a Pixisből, Elnök úr, azt hiszem az nagyon hasznos dolog, hogy a bizottság említette az időközi értékelést, hiszen sok kérdés kapcsolódik ehhez. Őszintén szólva az első kérdés az volt, hogy, hogy boldogak-e? Igen, nagyon boldog vagyok, mert úgy gondolom, uh, mi... A DTR in Europe közeledőben van hozzánk. ugye az európai közösséget, most már Európai Uniónak hívják, én már régóta e, dolgozom ezen a területen. A stratégiai szempontból az időközi áttekintés valóban az európai dimenziót szolgálja. Méghozzá hogyan? Én már elég régóta vagyok az önök tiszteletre méltó társaságának tagja. Nos, ez, ez, ez a közösség sok pénzzel és, és nagy befolyással rendelkezik. Azonban most úgy tűnik, hogy fölborogatjuk a bútorzatot. Egy kicsit mostan a saját ö, ö, ö, mandátumomon kívül beszélek, de az az alap alap kérdés az, hogy igen, vá, választanunk kell tudni, na de arról van szó, hogy a bizottság nem csak a tagállamok szolgálja, hanem saját önálló létjogosultsága is van. 2013-tól 15-ig ez azt is fog jelenni, hogy a felelősség kérdését alaposabban körül kell járni, és ez bizonyos választások megtételével jár. hiszen el fog jönni az igazság órája. Nem tudom előre megmondani, hogy a franciák és a, a, az olaszok mit fognak kezdeni a torinói egyezménnyel, a torinói szerződéssel. Szerintem nagyon hasznos dolog ez de az az alapkérdés, koordinátorként is mondom ezt, hogy nyilvánvalóan ez egy stratégiai érdek, a érdekeltség az olaszoknak és a franciáknak, mert ha ez nem került alá, a, ennek a egész ö, vonalnak a többi része értéktelenné válik és Susannak is válaszolok, és Kramer út nem akarom provokálni, de most világosá vált, hogy hogy az olasz oldalon a vonalvezetés az egy biztonsági kérdés. Ha tehát a finanszírozással nem tudnak megállapodni, akkor felszabadul némi pénz. És mások föl fogják szedni ezt a pénzt. Lehet, hogy kicsit pedánsnak hangzom, de a félidős áttekintés az egyben egy, egy eleme is a mm, tagországa közti versenynek, mert ha bizonyos tagállamok nem készek, akkor én lehet, hogy elvesztem a, az állásomat, de ez nem érdekes, a pénzt más kapja meg. És ez az elem egy új dimenziót ad, méghozzá a történetben először, elmondtam a bevezetőmben, hogy a szlovén olasz megállapodás megszületik, akkor ehhez a bizottság teljesen partneri szerepet fog játszani, egyéb esetben pedig csak megfigyelő lesz. És mivel felhatalmazták Kalasz felhatalmazott erre Kalasz úr, hogy elmondjam, kicsit bizarr lenne, hogy a bizottság társ társfinanszíroz valamit, akkor hogy képzeljük, hogy csak egy megfigyelő lehessen? És ugyanez vonatkozik arra, hogy a torini szerződés után és a finanszírozási megalapítások után, ugye nem ö, tudom előrevetíteni a dolgokat, ott is a bizottságnak egy teljes partneri szerepet kell szánni, nem csak az olaszok és a franciák ügye ez, és néha belekotyoghatunk. Nem, nem ez lesz a jövő útja. Tehát mivel kevés a pénz, ez azt jelenti, hogy hogy nagyon odafigyelünk, hogy hova jut az a kevés pénz, és hogyha valaki nem kész ezeknek a pénzeknek a felvételre, akkor valaki más kapja meg azt a pénzt. Nem lehet Torino is, meg Lyon rá terhelni az egész észak-déli és kelet-nyugati összekötetést. Ugye a kelet-nyugati dimenzió az egy stratégiai dimenzió, tehát meg kell, hogy történjen ez. Remélem, hogy megérem ezt. Persze ez attól is függ, hogy mennyire invenciózusak a tagállamok. Farzsan asszonynak válaszolok, igaza van, ugyanúgy, ahogy a 80-as években, amikor az Európai Bizottságnál a környezet politika főnöke voltam, akkor is felmerült ez, hogy miért ne legyen Madrid és Barcelona között vagy Madridtól északra miért ne legyen autópálya, ugye, mert hogy elrontja el, tönkreteszi a környezetet. Nos, én helikopteren ö, ö, két óra alatt körberepültem az országukat, és hihetetlen, hogy mennyit növekedett az úthálózat, és Nacsics, aki úr, aki egy kiváló személy, Madrid-Barcelonáról beszéltem. Mr. Plages was a key element in saying we must now... Igen, ugyanis neki kulcs szerepe volt azt, hogy a döntés az úthálózat, illetve a vasúthálózat között megszülessen. Ön egy új generációs személy, és hát a, nem tudom megítélni hogy infrastruktúrálisan mit kell, hogy lépjenek, de arról van szó, hogy a múlt fenyegetésein túllépjünk. Elolvastam a Triesti ügyet, ugye a szlovén és Triest vitát, de kérem, ne felejtse el, és Kunusz úrnak is ezt üzenem, hogy a jövőben Koper és Triest közötti kapcsolat épp olyan fontos Európának, mint Szlovéniának. És hogyha Triesttől Rivácsa felé elvisszük ezt az útvonalat Koper ki kerülesével, ez értelmetlenség lenne. Persze értem a, a történelmi okokat, de most már az öt, öt ö, észak-adriai kikötő ö, már megállapodott. Na most vegyük a kínaiakat. Kínaiaknak a fogalmuk sincs van, hogy Copper hol meg ugyanez van Amsterdam és Rotterdam kérdésében. Ugye a hollandok Antwerpenről beszélnek, meg Rotterdamból, mintha két külön planétán lennének, két külön bolygón lenne ez a két válasz. Egy kicsit közelebb vannak, sajnos. Na most, hát Trieste csak 5 kilométerre van, de ugye, sőt, van egyébként egy, egy egy földút is a kettő között, és egyszerűen most itt arról szól a vita, hogy összekössük-e őket valamilyen rendes összekötetéssel, úttal. És van egy utolsó pont, ez a b kapcsolatos, azért Kax úr már elmondta magáét ezzel kapcsolatban, de hadd idézzek japán tapasztalataimból. Miért sikerült a japánoknak olyan területeken ö, sikereket elérni, ahol az európaiaknak nem. Az én mi társadalmunkban nagyon fontos, hogy az ember első, kett, vagy második, vagy a tizedik legfontosabb ember Japánban, nem így szól a mese, nagyon nehéz utolsónak lenni. Az a lényeg, hogy ne legyen valaki utolsó. Nem fontos, hogy első legyen, csak ne legyen utolsó. Ez a válaszom a B-tervre. Köszönöm szépen. Most pedig Vink úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok a segítségért, amit kifejeztek, azt hiszem mindannyian egyetértünk, hogy az interoperabilitás az legfontosabb célkitűzésünk, amit el akarunk érni. És hogyha megnézzük a gazdaságainkat, és az, hogy milyen szerep, milyen utak vannak a gazdaságainkban, és milyen mobilitásra van szükség a növekedéshez, ekkor ne a különböző közlekedési módokat versenyeztessük, hanem az egymás kiegészítő jellegüket hangsúlyozzuk. A komplementaritás játsza a legfontosabb szerepet. Csak egy projektet említenék. A C koridor, a nem, az A koridor, Rotterdam Genova és a C, Antwerpen Basel Lyon. Ezeket össze kéne kapcsolni. Erről szól az elvi vita. Hollandia és Belgium között, Antwerpen a Rotterdam összekötése merült fel. Tehát így, ha őket összekötjük, akkor az A és a C korridort is ezzel összekötjük, és meg lesz a teljes kör az európai teherszállítás számára. Ajala Szender asszony kérdésére azt mondanám, hogy üzleti tervet és ö, készítettünk az A folyosóra, hogyha három intézkedést összekombinálunk, az egyik az infrastruktúra optimalizálása, az ehhez szükséges változtatások, aztán másodszorban az RTMS bevezetése, és harmadszor sorban a különböző országok szabályozásainak a harmonizálása. Ha ezt megtesszük, akkor lehet, hogy az lehet a célunk, hogy ennek a kapacitásnak a használatát 50 kal növeljük, úgyhogy közben 25-30%-kal csökkentjük a költségeket, és 20-30%-kal növeljük a biztonságot. Ezek számok. És koordinátorként lehet, hogy nagyon frusztráló tud lenni a munkánk, de azt kell elmondanom, hogy ezek tartanak minket itt, ezek a dolgok motiválnak minket, hiszen ezek a számok olyan jelentős változásokat tükröznek. A különböző rendszerekkel kapcsolatos kérdésre persze nagy ö, kockázat van abban, hogyha 20 különböző rendszert használunk. És visszautalnék arra, amit az előbb mondtam, hogy vannak konkrét biztonsági előírások, a tenderírásnak különböző feltételei, de ezekről mindegyikről tárgyalni kell a tagállamoknak, hogyha ezeket szeretnénk harmonizálni, és ha nem azt akarjuk, hogy különböző egymással versenyben lévő rendszerek legyenek. Rika úr is erre utalt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy először is meg kell próbálni harmonizálni és egységesíteni, amennyire csak lehet, és akkor utána különösen a hosszú folyosók esetében megállapodásokat kell kötni. Aztán persze ott van a kockázat, hogy szakadékokat, gepeket hozunk létre, tehát ezt meg kell próbálnunk elkerülni. Hogyan fogjuk elkerülni? Úgy, ahogy mondtam, hogy harmonizálunk. És most rájöttünk arra, hogy a legfontosabb az a tesztelés. Közös európai teszt politikára van szükségünk, laboratóriumokkal, amelyekről szintén közösen megegyezünk, amelyeket európai szinten elfogadnak, és az én egyik fő prioritásom ezen mandátumom alatt, hogy ezeket tető alá hozzam. Hogy legyenek közös európai tesztelési eljárások, hiszen akkor utána biztosak lehetünk abban, hogyha az RTMS-t normává tesszük mindenhol, akkor nem lesz vele probléma. Volt egy konkrét hozzászólás Kemek úrtól, hogy nem említettem az ügynökséget. Ha nem, akkor elnézést kérek, mert hiszen nagyon szorosan együttműködünk az ügynökséggel. És ha ma van egy normalizált 23.0T standardünk, ez éppen azért lehetséges, mert együttműködtünk az ügynökséggel és hogyha 2012-re a 3-0-át akarjuk elérni, ez a következő európai norma lesz, az és szintén annak az eredménye, hogy együttműködünk az ügynöksége. Tehát nagyon szoros ez a közös munka. Baga úr szintén ezekről a normákról kérdezett, hogy azokban az országban, ahol végrehajtották, ott egyformák el normák. Hát vannak különbségek, különösen a 3, a 2-3-0D standard előtt, de most már az Európai Bizottság támogatásával segítjük azokat az országokat, ahol különböző normák vannak, hogy ezeket úgymond upgrade és egy magasabb szintű, de egységes standardhoz igazodjanak. Hogyan tudjuk motiválni a vasútársaságokat arra, hogy az új ERTMS rendszert alkalmazzák. Hát ehhez elsősorban meg kell mutatnunk, hogy mik a rendszer előnyei. A kommunikációnkban sokkal világosabbnak kell lennünk. Tudjuk, hogy nem a választás vagy a döntés periódusa a kritikus, hanem a megvalósítás, a technikai végrehajtás. Ezen a területen kell többet tennünk. De nem lesz elég csak meggyőzni a vasútársaságokat. Ennek következtében van egy programunk, amivel támogatjuk az RTMS, RT, ERTMS dolgozó társaságokat, és ha támogatjuk őket, akkor az a tippem, hogy ez is egy meggyőző hatású erő lesz, hogy alkalmazzák ezt az új rendszert. A jelenlegi rendszert Németországban nem tekintik hatékonynak. Azt mondják, hogy jó, jó, hát oké, okay, vállaltuk az A-koridor megvalósítását, és legyen itt az ERTMS rendszer, de a többi korridorral nem tudjuk ezt a vállalást megtenni. De ebben az esetben most már tudjuk támogatni az ERTMS bevezetését a többi koridoron is, és akkor is, ha legalább Németországban a német hálózaton meg lesz, akkor tovább tud fejlődni, tovább tud terjedni. Vannak olyan társaságok, akik nem akarják az e RTMS-t az ő hálózatukba bevezetni, akkor mondhatjuk azt, hogy jó, hát akkor nem ők kapják meg a támogatást, hanem inkább elvisszük ezt a pénzt valahová máshova. Itt állunk tehát jelen pillanatban. Úgy gondolom, hogy komoly előrelépésre volt, nek voltunk tanúi, még nagyon sok munka áll előttünk, de ahogy mondtam, ahogy is az elnök úr is mondta, a támogatást tudunk nyújtani, megpróbáljuk elfogadtatni ezt a rendszert, és reméljük, hogy sikerrel járunk. Elnök, köszönöm szépen! Nem akarok újra nyitni a vitát. Nem, nem, nem. Kaptam, kaptam választ a kérdésemre, de az érdekelne, hogy az LTMS er németországi bevezetésnek konkrétan milyen költségei lennének. Jó, jó, akkor beszéljünk a számokról. És egy konkrét esetet vegyünk, az A korridor, az A folyosó esetét, csak hogy tudja, hogy nagyjából miről van szó. Először is Németországban 4,5 milliárdról beszéltünk, és az nem csak az RTMS, er hanem a teljes kapcsolódó rendszer megújítása is. Plusz az A koridor esetében, miután az LTCS er önmagában nem, ennek nincs értelme, új kapcsolódási pontokat kell találni, Úgyhogy arról beszél, jó számokról beszélünk, hogyha számokat akar, hogyha teljesen meg akarja üteni az A-koridort, és az RTMS-t bevezetni elejétől végig az 800 milliót fog felemészteni. Most technikai szempontból mondhatjuk azt, hogy ha a koridor két harmadán még felújításokat is kell végeznünk, és egyharmadán csak az LTCS e kell bevezetni, mert ott a kapcsolódási pontok rendben vannak, akkor csak 500 millióba kerülne. De ma a finanszírozás szempontjából csak 100 millió van biztosítva. Tehát szükségünk van arra, hogy még legalább 400 milliót finanszírozzunk. Ez azt jelenti, hogy évente 70 millióra van szükségünk. Na már most, ha megnézzük ennek az előnyeit, ha megnézzük a céljainkat, hogy legyen a teljes A folyosón ez bevezetve, akkor ez azt jelenti, hogy 70 millióval vagyunk mínuszban. Ez a nehézség. Elnök, köszönöm szépen, Krámer úr. Szeretném megköszönni Vink úrnak illetve az összes koordinátornak, hogy ennyire jó beszámolókat tartottak, és egy ennyire hatékony munkát végeztek velünk a kérdéseink megválaszolásával. Nagyon hálásak vagyunk. Lelkesen nézünk a jövő elébe, amikor szintén együtt fogunk önökkel dolgozni, és a legtöbb lehető, legjobb sikert kívánjuk önöknek. Köszönjük szépen! az egyéb napirendi pont alatt. Hogyha bárki felveti, hogy neki még bármi problémája van, azt lelövöm. Csak emlékeztetném önöket arra, hogy a szakbizottságunk következő ülése november 9-én hétfőn 15 órakor lesz Brüsszelben. Köszönöm a tolmácsoknak, a személyzetnek, Janisnak is köszönöm, Remélem, hogy lebucskázik majd a lépcsőn, amiért itt hagy minket, de azért köszönjük neki a hosszú velünk töltött időt és a